Proszę Państwa, myślę, że powinniśmy zacząć. Jest 15 po, a więc już nawet e, kwadrans akademicki, który... Jó reggelt kívánok, azt javaslom, hogy kezdjük el. 9 óra 15 perc van, úgyhogy ezt a, a kötelező akadémiai tizenöt percet most már itt megvártuk. De Castro professzor is ugye megerősítheti ezt. Itt van körünkben Tehát azt mondta, hogy miután letelt ez a 15 perc, az akadémiai 15 perc, akkor itt akadémikusokként most már elkezdhetjük a munkát. Mindenkit sok szeretettel üdvözlök. I wyrazy uznania i podziwu za tak szybką prezentację pierwszej wersji raportu. Tehát akkor mindenkit szeretettel köszöntök még egyszer, és vágjunk is bele a munkába a mai napon nagyon fontos jelentést fogunk megvitatni. Itt van Dorfman úr körünkben a mezőgazdaság jövőjéről, az élelmiszer ágazat jövőjéről is fogunk beszélni. Úgyhogy azt mondtam, hogy hogyan lehetne felgyorsítani, azt akartam éppen elmondani, hogy hogyan lehetne felgyorsítani az eljárás. Dorfman úr arra kérte szakbizottságunk tagjait, hogy a titkárságnak legyünk szívesek a kérdéseinket továbbítani. És mindenfajta olyan problémáról is számoljunk be, ami alapvető problémát jelenthet a tagállamok, illetve az unió között mezőgazdaság területén. Nos, mivel ugye be kell nyújtani a stratégiákat, tehát ugye minden tagállamnak be kell nyújtani majd a stratégiáját, és a jogszabályokhoz igazodni kell, ezért fontos vizsgálni a kapcsolatot az EU és a tagállamok között, illetve a különböző szintek között, tehát egészen a regionális szintig lemenve minden állampolgár életét befolyásolja ez. Nos, most először a 12-es napirendi ponttal kapcsolatban az élelmiszerbiztonsággal beszélünk, és arról, hogy az első pillért hogyan támogassuk meg jobban egyébként is. És egyébként ez kapcsolódik a tegnapi eszmecseréhez is. Tegnap ugye a zöldítésről folytattunk eszmecserét az a számvevőszék képviselőjével az erről szóló külön jelentésről, és ugye kérdés volt, hogy hogyan lehet javítani az életminőséget, az élelmiszerbiztonságot, és így tovább, és hogyan lehet ösztönözni a fiatalokat arra, hogy maradjanak vidéken, nem feltétlen csak mezőgazdasághoz kapcsolódó tevékenységet folytatva, de hogy maradjanak ott ezeken a területeken, hogy hogyan lehet új munkahelyeket teremteni, hogyan lehet biztosítani a mezőgazdaság fenntarthatóságát, hogyan lehet a, a stabilitás hiányának a, a problémáját megoldani úgy, hogy közben a környezetvédelméről is gondoskodunk, és hogy az éghajlatváltozás támasztotta követelményeknek is igyekszünk megfejten, megfelelni, és persze mindannyian élvezzük azokat a javakat, amelyeket a gazdálkodók előállítanak, tehát ezt, ezt a munkát el kell, hogy ismerjük. Az élelmiszerellátási láncban a gazdák szerepe nagyon fontos, és következetesen kell fellépnünk, hogyan tudunk hogyan tudjuk elérni az egységes piac kiteljesítését, illetve azt, hogy az együttműködés megvalósuljon a teljes láncon keresztül, tehát hogy a gazdáktól végig, egészen az ellenpolgárokig, akiknek az asztalára kerül az előállított élelmiszer, végig együttműködés legyen a lánc minden eleme között. A DG Agri felelős természetesen a témáért, Megré doktor személyében, illetve az ő kollégáival együtt dolgozott, tehát az egész tímet kell, hogy kiemeljem, mindig nagyon nyitottak voltak erre az együttműködésre az Omnibus rendelettel kapcsolatban. És hogy a munkát elkezdjük, először Dorfman úrnak adom át a szót, hogy tartsa meg a bevezetőjét, és utána következnek a többiek, parancsoljon. Ja, ich werde auch nicht weiter... Köszönöm, elnök úr. Nem szeretném szaporítani a szót, ugyanis a legtöbb dolog már elhangzott. Az elmúlt hetek során megpróbáltam egy jelentéstervezetet kidolgozni, és tartani magam az időkerethez, a menetrendhez. Ennek értelmében május 17-én fogunk itt szavazni erről a jelentésről, és a kollégák, illetve a titkárság segítségével sikerült megírnom ezt a tervezetet. Tegnap angolul egyébként ki is küldtem a kollégáknak. És így már most megkapják a kollégák a lehetőséget, hogy elgondolkozzanak a módosító indítványokon, illetve elkezdjék azok megszövegezését. A jelentés ismertetése után rövid lesz a módosítók benyújtására rendelkezésre álló idő. Nem szeretnék most a részletekbe menni, mert nem ez a mai ülés célja. Március 12-én akkor kerül sor itt a hivatalos ismertetésre a szakbizottságban, és akkor fogjuk megvitatni ennek a tartalmát. A mai délelőtt igazából azt a célt szolgálja, hogy mindannyian, illetve a kollégák a bizottsághoz kérdéseket intézhessünk, és hogy hatékony legyen, legyen ez a kérdés felelet forduló. Szeretnék ugye már most kidolgozni, már kidolgoztunk bizonyos kérdéseket, és ezeket összekapcsoltuk annak fényében, ahogyan én is felosztottam a jelentésemet. Először is ott van ugye a New Delivery Model, tehát ez az új modell, amely a tagállamok és az unió közti kapcsolatot szabályozza, aztán az első és a második pillér klasszikus felosztása, a harmadik részben pedig a single CMO, illetve olyan elemek, amelyek által a gazdák szerepét erősíthetjük. Tehát tartalmilag igazából nem szeretnék mást mondani, hanem a bizottságonak adnám át a szót, hogy tegyenek egy előzetes nyilatkozatot, és aztán a kollégák kérdéseit kellene talán meghallgatnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, tehát akkor felhívom először Mögle igazgató urat a bizottságtól. Szerintem az a megoldás, amit javasoltam, tehát hogy, hogy írásban összefoglaljuk a kérdéseinket, biztos, hogy felgyorsítja a munkánkat, és konkrétabban, pontosabban tudunk együtt dolgozni, de nyilván először átadjuk a szót a igazgató úrnak, és persze nyugodtan jelezzék, hogyha önön kívül még más is szólni kíván, de először öné a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, és megköszönöm Dorfman úrnak is. Azt hiszem, hogy kiváló az együttműködésünk eddig, miközben ugye ez a helyzet azért eléggé szorít, már mint az idő szorít bennünket, és ezért is szükséges az, hogy a lényegi elemekre összpontosítsunk, és jól együtt tudjunk működni. Szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak is a kérdésekért, valóban segítettek bennünket ezek a kérdések abban, hogy felkészüljünk a mai találkozóra. Hadd vigyem, foglaljam össze röviden a kommunikációt, ezt a bizottsági közleményt, néhány diát készítettünk. És az, hogy ezt megteszem, segíteni fog abban, hogy már meg is válaszoljak néhány kérdést, amelyet többen hangsúlyoztak itt a szakbizottságban, többen feltettek, és remélem, hogy így segíteni fogja ez az önök munkáját, illetve azt, hogy akár további kérdéseket tegyenek fel, de természetesen nyugodtan térjenek ki olyan pontokra, amelyeket esetleg kihagyok a diákból. Hát az MFF-ről nem fogok szólni, ha jól tudom, akkor tegnap Ötinger biztos úr és egyébként ő a megfelelő ember erre, ezt már részletekbe menve megtette a bizottsági közlemény az tulajdonképpen a fogalmakat, a politikai kereteket határozza meg. Mindezt a javaslatok előkészítésére. A bizottsági javaslatok előkészítése azt jelenti, hogy a politikai alapelveket, eh, ahogy azok szerepelnek a közleményben, konkrét jogi rendelkezések kialakítjuk át. Ez a DG Agri feladata, de nem csak a mezőgazdasági főigazgatósági, hanem más soké is, hiszen ugye itt a biztosok kollégiumáról van szó, amely együttműködik, ezért is mondom, hogy ne feltétlen várják tőlem, hogy túlságosan részletekbe bocsátkozom, mert a belső folyamatok irányítják a, a munkánkat, az együttműködést az egyes főigazgatóságok között. Tehát ugye nyilván nem egy olyan javaslatról beszélek, amelyet már megfogalmaztak, hanem csak egy ilyen bevezetőről, a koncepciókról van szó. A közlemény egyik fő eleme az új, a kap új modelljének a meghatározása. Miért van szükség egy ilyen új modellre? Az volt a meg, állapításunk, hogy a, a compliance, ugye erre összpontosítottunk több évig, az nagyon bonyolítja a folyamatokat EU-s szinten is, és nem felel meg a mindenkire ugyanaz a megközelítés. Gyakorlatilag nem lehet ugyanazt a sapkát mindenkire ráhúzni, hatalmas különbségek vannak az EU-ban, és nagyon összetettek a jogi keretek is amelyek figyelembe próbálják venni a tagállamok különbségeit, miközben ugye az a cél, hogy alacsony hibarányt érjünk el. Ebből viszont az következett, hogy hatalmas mennyiségű szabályjal találtuk magunkat szembe, rengeteg útmutatás született, és ezeket aztán folyamatosan ö, kritizálták, és nagyon magas volt az administratív teher minden szereplő számára. A cél ugye az az, hogy az alapparamétereket változtassuk meg, tehát hogy nem feltétlen jogszerűség és szabályszerűség vizsgálatára alapozunk mindent, tehát kikerüljünk ebből az ördögi körből, hogy egyre pontosabban, egyre precízebben működjünk, garantáljuk, hogy az utolsó eurócentet is megfelelően költik el, miközben ugye nem figyelünk arra, hogy a, a politikáknak a célkitűzéseit teljesítjük-e. Elnézést, egy kicsit itt küzdök a, a diákkal. Mit jelent az új, ez az új teljesítési modell? Azt, hogy a kap célkitűzéseit EU szinten határozzuk meg, a jogalkotók határoznák ezt meg a jogszabályokban, és nagy vonalakban a beavatkozási lehetőségeket is felsorolnánk a politika végrehajtására alapkövetelmények szintén, az EU, EU szinten kerülnének meghatározásra. Ez nincs itt a dián, de azért kiegészítem, hogy a költségvetési borítékokat is pontosan meghatároznánk bizonyos területekre annak érdekében, hogy a tagállamok pontosan tudják, hogy mekkora összeget lehet fordítani egy-egy bizonyos beavatkozásra. Mi történik a tagállami szinten? A tagállamok feladata az, hogy a kap beavatkozásait a konkrét igényekhez igazítsák. Tehát ez azt jelenti, hogy az EU-s szintet lebontják, és személyre szabottan, tagállamra szabottan cselekszenek. A tagállamok állapítanák meg a megfelelőségi követelményeket, illetve azt, hogy megfelelnek-e a szabályoknak a az alapokat felhasználók. Tehát tulajdonképpen azt mondhatom, hogy az Európai Unió a nagy körvonalakat, képeket határozza meg az eszközöket és a fő szabályokat, de nem nyúl le a kedvezményezettek szintjére, hanem ez a jövőben a tagállamok feladata lenne, a tagállamok lehetősége tehát az, hogy célzottabban és egyszerűbben tudják felhasználni a forrásokat és elérni a meghatározott célkitűzéseket. Ezt természetesen a KAP stratégiai terv keretein belül hajtanák végre, tehát a tagállamok elemeznék az igényeiket, ezek után határozzák meg a célkitűzéseket, és azt, hogy hogyan hagyják végre a politikákat a helyszínen. Ezen a dián láthatják az új teljesítési modell pillérjeit, Ugye először is a célkitűzésekkel kezdünk, a mutatókkal, a következő lépés a nyilat követve a beavatkozás típusai, utána az irányítási struktúrák, erre mindjárt visszatérek, és ez az egész összefogva egy nemzeti szintű kaptervben, amelyet értékelnek és mérnek a teljesítmény mérő kereteken keresztül azért, hogy lássuk, hogy sikerült-e elérni a célkitűzéseket. Az eddigi eszmecserének nagyon fontos része volt a kapból a K betűben. Úgy gondoljuk, hogy mindenki szeretné ezt közös, továbbra is közös politikának megtartani, a közös agrárpolitikát. Ugyan sokszor elhangzott a teljesítési modellel kapcsolatban, az, hogy ez nem így lenne, de ez nem igaz, tehát továbbra is közös maradna az agrárpolitika. Mitől marad ez közös? Attól, hogy EU szinten határozzuk meg a célkitűzéseket és a mutatókat. Ezeket a jogalkotók határozzák meg, és a beavatkozás típusait, illetve az alapkövetelményeket is a jogalkotók határozzák meg, ugyanígy az irányítási struktúrákat, és természetesen a kap terveket, amely nagyon fontos szűrő lenne, a bizottság hagyná jóvá Fontos szempont az, hogy az EU-s szinten meghatározott kereteknek kell megfelelni. Végül pedig az utolsó lépés a teljesítmény mérése a helyszínen, tehát hogy elértük-e a célkitűzéseket, és ez is nyilván a bizottság tevékenységéhez tartozik. Ez tehát azt mutatja, hogy a közös agrárpolitika továbbra is közös, ez a rendszer nem arról szól, hogy valami fajta ködös célkitűzéseket megfogalmazunk, és utána a tagállamok azt tesznek, amit csak akarnak, hanem komoly keretei vannak annak, hogy mi történik a nemzeti szinten. Tehát ez azt jelenti, ahogy mondtam, hogy ez a K a kapban megmarad, közös lesz az agrárpolitika továbbra is. A közleményben a bizottság Több általános agrárpolitikai, közös agrárpolitikai célkitűzést felsorolt az agrárszektorban. Egyrészt az éghajlat és környezetvédelmi célok eléréséhez való hozzájárulást, az intelligens és ellenálló agrárszektor létrehozását, és így tovább, és ezeket továbbfejlesztettük a 2013-asokhoz hasonlóan, tehát ugye akkor volt a legutóbbi reform, és a tovább fejlesztett célok között az éghajlatvédelmi aspektusok hangsúlyozottabban szerepelnek. A vidéki területek szociogazdasági szövetének megerősítése mellett az is szerepel, hogy a tudás alapúságot erősítsük meg úgy, hogy több legyen a szubszidiaritás, a teljesítmény, illetve hogy erősítsük a szinergiákat a többi politikával. A teljesítmény orientáltságot a következőképpen jellemezném. Egyrészt ezt az EU szintű célkitűzésekkel garantáljuk, az általános célkitűzésekről már szóltam, amelyek a közleményben szerepelnek, és ezeket egészítenénk ki konkrét célkitűzésekkel a kapra vonatkozóan, tehát az általános célkitűzéseket konkrétabbak célkitűzésekre fordítanánk át, és lennének közös mutatók. Ezeknek az átfogó csoportja nagyon fontos a teljesítménykövetelmények meghatározására, illetve a jelentéstétel szabályainak a lefektetéséhez, tehát hogy a tagállamok minek kell, hogy megfeleljenek a politika megvalósítása közben. Nemzeti mutatók és célkitűzések születnek természetesen. A kap terv szintjén. Így lehet ellenőrizni azt, hogy nemzeti szinten sikerült-e elérni a célkitűzéseket. Fontos, hogy a teljesítmény tagállami szinten mérendő, nem kedvezményezeti szinten, mert nagyon bonyolult lenne ezt kedvezményezeti szintre levinni, nagyon sok bizonytalanságot jelentene mindez az egyes gazdáknak, tehát a tagállamok feladata lenne az információgyűjtés és az agregált információk beküldése az EU-s szintre, így tudjuk megvizsgálni azt, hogy nemzeti és regionális szinten a megállapított célkitűzéseket sikerült-e elérni. A tagállamok feladatai közé tartozik az, hogy a gazdák számára a kereteket megteremtsék, tehát hogy a gazdák pontosan tudják, hogy mit kell tenniük, mi az, amit megtehetnek, és mi az, amit nem a kapterv értelmében. Természetesen előzetes feltételeknek is meg kell felelni, és ezeket is EU-s szinten állapítanánk meg, hogy garantáljuk, hogy minden tökéletes, és minden a helyén van, lehetővé téve a tagállamoknak a saját rendszerük működtetéséhez. Még egy fontos elem ebben a rendszerben az irányítási struktúrák szerepe. Ez ugye azért fontos, hogy nemzeti szinten a célkitűzéseket el lehessen érni. Ehhez, a, ezekhez az irányítási struktúrákhoz arra támaszkodunk, amely a jelenlegi kapban már működik, és ami jól működik, azt nem érdemes feladni, nem érdemes arról lemondani, szerintem a tagállamok sem szeretnék ezeket a struktúrákat megszüntetni, hiszen rengeteget fektettek be a megteremtésükbe, a második pillérben fontos, ez is a programozásban. A, az illetékes hatóságok, illetve az akreditált kifizető ügynökségek megléte például ezeknek a struktúráknak az egyik eleme aztán pedig a menedzsment és ellenőrző rendszerek, amelyek az intézkedésekhez kapcsolódnak, ami megítélésünk szerint ezek is nagyon jól működnek, és nincs ok tehát arra, hogy ne használjuk őket tovább. Ezután a, ezek az irányító struktúrák magukban foglalnának olyan menedzsment és ellenőrző rendszereket, mint például az IEX monitoring rendszer. Az elmúlt 25 évben ezt együtt építettük ki a tagállamokkal, és a, egyébként a szemvevőszékkel is nagyon jól működik ez a rendszer, tehát ezt az IACS monitoring rendszert sem érdemes feladni. A terület alapú támogatásoknál az első és a második pillérben ez nagyon hasznos. Ha megnézzük a jogszabályokat, akkor azt látjuk, hogy az IEX az eléggé részletes, mondjuk lenne sok részlet, amelyet nem EU-s szinten állapítanánk meg, hanem a tagállamokra bíznánk. De ettől függetlenül az IAX megmaradna EU-s szinten. Aztán a hitelesítő testületek, amelyek ellenőrzik az elszámolásokat, az eredményeket, szintén jól működnek, ezeket sem szeretnénk kiemelni ebből a rendszerből az ellenőrzéseket a megfelelő szinten hajtjuk végre, ezt sem szeretnénk megszüntetni, tehát a single audit approach, tehát ez az egyszeres audit megközelítés is megmaradna, a bizottságnak nem kellene nemzeti szinten például auditot végezni, hogyha már egyszer valaki azt elvégezte. Ez egy pozitívum, amelyet meg kell őrizni. És még ugye itt mindig a teljesítmény ellenőrzéséről van szó. A következő dián tulajdonképpen azt lehet látni, és ez szerintem nagyon hasznos lehet a rendszer megértéséhez. Tehát itt azt lehet látni, hogy kinek mi a szerepe, a bizottság, illetve a tagállamok feladatai vannak itt felsorolva. Tulajdonképpen ez a dia mindannak az összefoglalása, amit eddig elmondtam. Kérem, hogy pillantsanak rá, Ugye azzal kezdjük, hogy a célkitűzéseket és mutatókat EU-s szinten meghatározzuk, és egészen eljutunk a jelentéstételi rendszerig, a politikák teljesítésének az ellenő értékelésére, ez jut el a tagállami szintig, és utána pedig azt láthatjuk, hogy a tagállamok mit tesznek, hogy megállapítják a célokat és a beavatkozásokat, és így tovább, és a végén az ellenőrzés, illetve a szabálytalan kifizetések visszavétele szerepel, tehát így gyakorlatilag látszik, hogy hogyan működik az egész rendszer. Mindenek alapján azt mondhatjuk, hogy ha jól hajtják végre, megfelelően hajtják végre ezt a rendszert, akkor a kap struktúrált tervei egyszerűbbek, rövidebbek és kevésbé előíróbbak lesznek, mint a jelenlegi RDP-k, tehát ezek a szabályokat kidolgozó tervek. Szerintem itt a szakbizottságban, de egyébként a tagállamokkal is lefolytatott eszmecserék során sokszor ért bennünket az a kritika, hogy ez az RDP, ezek az RDP-k akár 6-800 oldal hosszúságra is rúgnak, és az amiért volt így, mert már eleve a jogszabály, az EU-s szintű jogszabály nagyon részletes volt és nagyon preskriptív, és hát ezért muszáj volt részletekbe menni ezekben a tervekben is. Az új rendszerben az alapgondolatunk az volt, hogy ezt a, túl, a rendszer túl bürokratizáltságát szüntessük meg, bízunk többet a tagállamokra, és a tervezést, a programozást azt tényleg csak arra korlátozzuk, ami valóban szükséges, a szubszidiaritást pedig tartsuk tiszteletben. Nos, lapozzunk egyet, és nézzük meg a zöld architektúráját a közös agrárpolitikának. Erről meg kell jegyeznem, hogy még zajlik, tehát folyamatban van ez a munka, de azt hiszem azért egy-két fontos elemről már most beszámolhatok. Ez segíti ennek az architektúrának a megépítését, illetve megértését. Ezen a dián a jelenlegi architektúrát láthatják, tehát ugye a legalsó az a, az összes gazdálkodásra vonatkozik, a cross compliance mindenkire kötelező, aztán ott vannak fölötte a zöldítő intézkedések, a greening, ugye ez elvileg mindenkinek kötelező, de nem minden gazdaságban, és végül pedig a második pillér éghajlat, illetve környezeti intézkedései, ami, amelyek nem kötelezőek mindenkire nézve. Nos, a közleményben milyen kulcselemek jelennek meg ebből? A jelenlegi zöld architektúrát felváltaná a következő. Az első a teljesítési modellre vezet vissza, amiről már beszéltem. Tehát az EU szint arra összpontosítana, hogy mit kell elérni, nem pedig arra, hogy hogyan. A környezetvédelmi és éghajlati célkitűzéseket természetesen eu szinten határoznánk meg, de a tagállamok feladata lenne a saját célkitűzéseik lefektetése a saját helyzetük alapján, a saját stratégiai terveikben, hiszen nyilván az egyik tagállam helyzete nem olyan, mint egy másiké, és azért mondtuk azt, hogy a helyi feltételeknek megfelelően kell ezt a munkát elvégezni. Nagyon fontos, és azt hiszem, hogy a biztosunk szívéhez ez nagyon közel áll, a tápanyagmenedzsment terv lehetősége, illetve az ösztönzők ebben a tekintetben. Ezt most vizsgáljuk még, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, vagy beépíteni a javaslatokba. Nos, akkor most visszatérnénk egy kicsit rendszeresebben ehhez, tehát hogy hogy néz neki a jövőbeni zöld architektúra körülbelül így. Tehát lenne egy újabb réteg, alap, alap szint, a továbbfejlesztett feltételek szintje, tehát ez a jelenlegi cross-compliance rendszer, és ezt egészítenék ki az a, azok a, e, egészítenék ki azok a lépések, amelyeket a zöldítés keretében teszek, és akkor erre jönne rá két lehetőség. A jobb oldalon az éghajlat és környezeti ö, sémákat láthatják, tehát azokat a rendszereket, amelyek a kettes pillérben már megvannak, vagy pedig a bal oldal. Természetesen itt is az éghajlati és környezeti intézkedések a kettes pillérből, de itt lenne egy kiegészítő öko rendszer az első pillérben. Tehát a jelenlegi rendszert azt így váltanánk föl. a jelenleg három szintű rendszer van, ezt két szintű rendszerre egyszerűsítenénk, de az egyes pillérben lenne egy ilyen önkéntes elem, ez az öko rendszer, amelyet szabadon lehetne választani, erről majd még szólok. Nos, nézzük egy pillanatra a feltételeket, tehát a kondicionalitást. Az első az az, hogy a cross compliance és a zöldítés mindenütt meg kell, hogy jelenjen, tehát ezeket összefognánk, és a feltételek közé emelnénk be, tehát ez az első szint. Mindez azt jelenti, hogy a jelenlegi környezeti és éghajlati célok, ambíciók szintjét meg kell emelni, és mondhatom, hogy a társadalom igényeinek felelne ez meg, így fordul mindenki a kap felé, ez egy általános elvárás, amely megfogalmazódott, és persze ez majd a pénzügyi igényekre is, és eszközökre is kihat. Aztán pedig a kötelező gyakorlatok, amelyek itt megjelennek ezen a kondicionalitási szinten, lennének a kiindulópont, amelyre épülne még az önkéntes gyakorlatok sora, az önkéntesen választható ambiciózusabb gyakorlatok sora, amiről ugye az előbb beszéltem az első pillérben. A kondicionalitás természetesen a cross-compliance megközelítést követni, ennek felelne meg. Mit jelent ez? nem megfelelőségi feltétel, tehát hogy támogatást lehessenek kapni vagy sem, inkább úgy kell erre gondolni, mint egy olyan rendszerre, amelynek értelmében, hogyha egy kedvezményezett nem teljesíti a szabályokat, akkor csökken a támogatás. Ez szerintem elég egyszerű. A jelenlegi eléggé összetett zöldítési szerkezet helyett ez azért egyszerűbben megvalósítható lenne. A célkitűzések ugyanazok, mint a cross compliance esetében, tehát a környezetvédelme, az egészségvédelme, állatjóléti szempontok és így tovább, viszont a tagállamok számára nagyobb mozgástér maradna, tehát ők rugalmasan meghatározhatnák az egyes gazdaságok szintjén a szabályokat. A tagállamoknak több mozgástere lenne a menedzsment szabályok esetén is, mint ami most megvan a zöldítés területén annak a modellnek megfelelően, amelyet bemutattam. És ez a kondicionalitás teljesen bekerülne az új teljesítési modellbe, tehát ezt integrálnák oda. Más környezeti és éghajlatváltozási célok végrehajtását szolgáló eszközökkel együtt lehetne végrehajtani. és hát gyakorlatilag úgy konfiguráltuk ezt a rendszert, ha használhatok informatikai nyelvezetet, hogy ez jól működjön mindennel együtt, tehát a második pillérbeli támogatás programozását is figyelembe veszi, mindez összekapcsolódik az eredményekkel, méghozzá ö, számszerűsített ö, célokkal, és eredmények, ö, az eredmények ö, folyamatos nyomán, nyomon követése ugyanúgy jellemző lenne, mint eddig a több éves pénzügyi keretekben. Több kérdést is felvetettek, és Dorfman úr most említette a bevezetőjében, hogy mi van a piaci intézkedésekkel, tehát a CMO rendelettel. És persze jogosak ezek a kérdések. Mit mondhatunk most? A biztonsági hálók, ugye ez mindenfajta beavatkozást jelent, az állami és magán, raktározás, krízis, válságintézkedések, kivételes intézkedések, és így tovább. Hát el kell ismernünk, hogy ezeket az intézkedéseket nem lehet előre megtervezni. Ezek olyan eszközök, amelyek mindig az adott helyzetben, a piaci helyzetre reagálva kerülnek elő. Van egyfajta struktúrált tervezési folyamat, amely aztán a kaptervhez vezet, ezt nem lehet felhasználni az ilyen típusú piaci beavatkozások esetében. Tehát ezeket emiatt nem lehet az új teljesítési be, bevonni. És ugyanez igaz a CMA rendelet tisztán szabályozó részeire, tehát például a piaci standardok, egyéb gyakorlatok, hiszen ezeknek semmi köze ahhoz, hogy hogyan használják fel a pénzügyi forrásokat, itt inkább felügyeleti politikákról van szó, és ezek ugyanott maradnának, ahol eddig, tehát nem kerülnének át a tervezésbe, és azt hiszem, hogy ezzel választottam olyan aggályokra is, amelyeket a korábban vetettek már fel, ugye, hogy ó, hát ha mindent átadunk a tagállamok kezébe, akkor gyakorlatilag a higiéniás szabályokat, a minőségi szabályokat felvizezzük, felhigítjuk. Nem ez a helyzet, mert mindez marad ott, ahol van, és ugyanúgy érvényes, ahogy az eddig volt de más piaci beavatkozási intézkedések, amelyek jelenleg a CMO rendeletben vannak, bekerülhetnének ebbe a teljesítési modellbe és a tervezési folyamatba is. Mondok néhány példát. Például az operatív programok, hiszen az operatív programok tulajdonképpen ezt a gondolatot követik a szubszidiaritás elvének megfelelően. Úgyhogy az a véleményünk, hogy ezek a programok az élelmiszerek, zöldségek, bor, méhészet területén ez így igaz. Ezeket mind-mind fel lehetne, be lehetne ide építeni, és akkor a konkrét célkitűzések teljesítését céloznák. A kapterv célkitűzései, tudom, hogy lehetne ezeket is mérni a, az eredmény mutatókkal, tehát ez így működőképes lenne, ez lehetséges. A CMO rendelet A CMO rendelet tehát így változna, ahogy azt említettem. Két dologra térnék még így gyorsan ki a végén, mert többet nem nagyon lehet mondani a kérdések alapján. Az első, hogy mi történik ezzel a javaslattal, amelyet a bizottság tenne ugye az utp tehát a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok témájában. Ugye tudják, hogy a 2018-as munkaprogramban ez benne van. És hát az volt a cél, hogy ez egy külön javaslat legyen, és ne a 2020-as időszak utáni javaslatok része legyen, hanem hamarabb lépjünk. Az elgondolás nagyon világos, mert ugye most lenne lehetőség, valódi lehetőségünk arra, hogy keresztül vigyük ezeket ennek a parlamentnek a jelenlegi ciklusa, ciklusának lezárása előtt. Tehát a 2019-es választások előtt. Ez persze azt jelenti, hogy azok a szabályok, amelyek a 2020 utáni időszakra lennének érvényesek, csak ez után lépnének életbe, 2020 után, de legalább el tudnánk őket fogadni. A belső munkánk része az az, hogy a gazdák pozícióját javítsuk az élelmiszerellátási láncban, és ennek egyik eszköze a piaci átláthatóság, az árak átláthatósága, véleményünk szerint a szükséges szabályokat delegált és végrehajtási aktusokkal is meg lehetne határozni, tehát ezeket nem kell megváltoztatni. És még egyszer, ez a gyakorlat is a 2020 utáni időszakot kezelő stratégia keretein kívül történne. Tehát ezt még egyszer hangsúlyozom, hogy amikor ezeket a változtatásokat a delegált vagy végrehajtási aktusokon keresztül megvalósítjuk, akkor ezek elég gyorsan életbe léphetnének, tehát nem kellene sokat várni erre a nagy csomagra, hogy majd ez 2021-ben életbe lépjen. Ennyi tehát. Ennyit akartam elmondani önöknek általános információként. Remélem, hogy több kérdésre sikerült válaszolnom ezzel a bevezetővel. Amennyiben nem van még kérdés, akkor most aztán ö, bőven rendelkezésre áll a lehetőség a kérdésekre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mögele úr. Az a tény, hogy a bizottságban párhuzamosan folyik a munka, nem csak ezekkel a jogalkotási szabályokkal foglalkoznak, hanem az alkalmazási módokkal is. Ez már önmagában véve is egy újdonságot jelent. És ahogyan ezt itt is megvitatják, azt hiszem hasznos lenne, hogyha a tagállamokkal is tudnának egyeztetni, de nem csak miniszteri szinten, hanem a miniszterinél alacsonyabb szinten is. Most pedig megadom a szót az árnyékjelentéstevőknek. Feltételezem, hogy három perc elég mindenkinek, és aztán a képviselők ezt követően majd két percet kapnak. Mindenesetre ez egy eléggé fontos téma ahhoz, hogy megpróbáljuk mindenkinek megadni a hozzászólás lehetőségét. Köszönöm szépen, Agiléra képviselő az első hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Nos, először is szeretném megköszönni Dorfman úrnak a munkáját, és azt is, hogy ilyen korán készhez kaptuk ezt a jelentést. Már tegnap ugye mindenkinek a rendelkezésére bocsájtotta az anyagot, ami azt hiszem, hogy lényegesen megkönnyíti a munkánkat még akkor is, hogyha a módosítók előterjesztéséhez kevés idő áll majd rendelkezésünkre. Tehát nagyon köszönöm ezt az elkötelezettségét. Szeretném kiemelni, ezt többször elmondtuk már, de azt hiszem érdemes továbbra is hangsúlyozni. Hazám ezt az új kapcsolatrendszert ugye a tagállamok és az unió között meg fogja vitatni, egyeztetni fog ezekről a kérdésről, hiszen ez hazámban például befolyásolja a régiók helyzetét, ami a nemzeti tervek kidolgozítását illeti. Szerintem itt nemzeti tervekről kell, hogy szó legyen természetesen, de elképzelhető, hogy ez ütközik az állami szabályozással, amely a hatáskörök megosztásáról rendelkezik. Tehát lehet, hogy ez bizonyos problémákat felvet majd a tagállamokban, amikor is kidolgozzuk a terveket, a különböző programokat. Szeretném azt is kiemelni, hogy a bizottság képviselőinek előadásából úgy értettem, hogy a támogatások új címzetjeit az első pillérből úgy fogjuk kiválasztani, hogy természetesen figyelembe vesszük az unió célkitűzéseit, de a meghatározás a tagállamok kezébe kerül. Nyilván lesznek tagállamok, amelyekben egyre inkább megjelenik az aktív gazda, mezőgazdaságban dolgozó személy figurája. Vannak nyilván történelmi jogok, amelyeket bizonyos helyeken szeretnének megőrizni. Tehát, hogyha a konkrét kedvezményezett definícióját a tagállamok fogják meghatározni. Elképzelhető, hogy ez is előidéz majd olyan helyzeteket, illetve problémákat vet fel, mert bármennyire is meghatározzuk a célokat, azt hiszem, hogy a konkrét kérdések meghatározása bizonyos problémákat vethet fel. Szeretném tudni, a bizottság ugye azt említette, hogy a jelenlegi eredmények meghatározásának kritériumai 50% körül mozognak, a reform hangsúlyt helyez az eredményekre. Lesznek nyilván új mutatók, új eredménymutatók. Említették, hogy kevesebb bürokráciára van szükség és egyszerűsítésre, de teljesen új teljesítménymutatók lesznek. Jónak tűnik számomra ez a környezeti felosztás. Ugye mindannyian megkérdőjelezzük a greening jelentőségét, de az tagállamok között létrehozhatunk úgy versenyképes programokat, úgy versenyképes piacokat, hogy figyelembe vesszük a különbözőségeket. Ugye a jelenlegi vitában ugye a GMO-król is szó esik, A belső piacon lehet egy környezetvédelmi, és nem kizárólag egy gazdasági, gazdasági kritérium is? Ennyi lett volna részemről, elnök úr. Dziękuję. E, képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Dorfman úrnak is, hogy már most ismertette ezt a tervezetet. Ahogyan ő is kérte, nem fogok belemenni a javaslat érdemi részébe, a tartalmi kérdésekbe, hanem inkább a bizottsághoz intéznék kérdéseket. Az első dolog, amit szeretnék megjegyezni, az az, hogy amikor ismét hallgattam a bizottságot, némileg az volt a benyomásom, hogy az ő felvetésük egy kicsit butának néz bennünket. Ez lehet, hogy egy kemény megfogalmazás, de az igazság az, hogy nap mint nap beszélünk, úgy, hogy egyáltalán semmilyen javaslatot nem terjesztünk elő, azért, hogy a lényegi problémákat ténylegesen megoldjuk. És a lényegi probléma, a fő probléma, amelyel itt szembesülünk, az több ezer család egzisztenciája, megélhetése, a mezőgazdaságban élők megélhetése az Európai Unióban. Amit pedig a bizottság most idehoz elénk, az gyakorlatilag az, amit eddig is ismertetett már, bizonytalan helyzetet teremt a gazdálkodók számára, továbbra is lehetővé teszi egy rendkívül szennyező ipari politika térhódítását, és ez teljesen ellentéte annak, amit szeretnénk, hogy nagy megoldásokkal járuljunk hozzá az éghajlatváltozás következményének enyhítéséhez. Szerintem a bizottságnak behatóan elemezni kellene a közös agrárpolitika következményeit, hiszen itt mindannyian arról beszélünk, hogy milyen nehéz a generációváltás, szeretnénk megoldani a mezőgazdaságban dolgozók jövedelmével kapcsolatos problémákat, de ezt nem kapcsoljuk össze a közös agrárpolitika következményeihez. Azon politika következményeihez, amelyet eddig alkalmaztunk, és ez a felelős a jelenlegi problémákért. Kérem, ezt fejtsék ki, mert hogyha a közös agrárpolitikának minden semmi köze, akkor mégis Mégis mi történt, és mi volt az a politika, ami előidézte ezeket a problémákat? Ki volt az, aki kidolgozta ezt a politikát, amely a jelenlegi helyzetbe lavírozott bennünket? És még egy kérdést szeretnék feltenni, ami a túltermelést illeti, illetve a gazdálkodók előtti nehézségeket. A legutóbbi program, a fő intézkedés, ami a tejtermelés csökkentése volt, egy olyan időszakban, amikor az a civil párbeszéd, amelyet a bizottság is folytatott, elismerte azt, hogy óriási mértékű volt bizonyos tagállamokban a tej túltermelése, akkor mégis ez a közpénz, amelyet amelyet erre fordítottak, és amelyről megpróbáltak meggyőzni bennünket, hogy majd orvosolja a túltermelés problémáját, mégis mi történt? Hatékony volt? Nem kellene mégis a piac szabályozásáról beszélnünk inkább? Nem kellene inkább mégis arról beszélnünk, hogy az árak, azok a pénzek, amelyeket a kap által kapnak a gazdálkodók. Nem erről kellene beszélnünk inkább, nem arról, hogy a mezőgazdaság nem szennyező kell, hogy legyen, valóban minőségi és egészséges termékeket kellene előállítanunk, nem erről kellene inkább beszélnünk hagyjuk abba azt, hogy becsapjuk a fogyasztókat, átverjük a társadalmat egy olyan politikával, ami tulajdonképpen csak annyit ért el, hogy közpénzeket koncentrált egyre kevesebb kézben. Nem gondolják, hogy egy valós váltás lenne a megoldás a gazdálkodók és a társadalom számára? Kérem, ne áltassanak bennünket, mert ebből már egy kicsit elegünk van. És én, aki beszélek, elmondhatom, hogy elegem van, mert 94 óta felhasználják mindazt, amit a társadalom meg szeretne változtatni, hogy ezt alternatívaként álcázzák, és végül, végeredményben ellenkező irányba lépnek el. Ne áltassanak bennünket, ebből most már elég volt. Köszönöm. Pani poseł, prawie w całości się zgadzam z panią z wyjątkiem. Nos, majd, hogy nem teljességen egyetértek az ön által elmondottakkal, kivéve ezt az utolsó megjegyzését, amikor azt mondta, hogy be akarják csapni a gazdákat. Nem tudom, de azt hiszem, hogy ettől a szándéktól azért elég messze állunk ugye mi is közvetlen kapcsolatban állunk a mezőgazdaságban dolgozókkal, az ő érdekeiket szolgáljuk, de azt hiszem, hogy ami a hozzászólásának első részét illeti, ehhez hozzátenném még azt, hogy főleg ami a kisebb mezőgazdasági üzemeket illeti, ezek jelentős mértékben elkülönültek a zöldítéstől, és meg kell néznünk, hogy milyen intézkedésekkel tudjuk őket is bevonni ebbe a folyamatba, hiszen itt végeredményben több millió kis mezőgazdasági üzemről van szó. Figyelembe kell vennünk, hogy több millióról van szó, amelyek nem alkalmazzák ezeket a zöldítő intézkedéseket, meg kell néznünk, hogy hogyan tudnak ők reagálni egy ilyen kihívásra, Vájc úr. Köszönöm szépen, Dorfman úr, köszönöm ezt eh, az anyagot. Azt hiszem, hogy ez valóban egy olyan alap, amely, amintén dolgozhatunk, ez jó kiinduló pont. A 16-os bekezdésben lehet, hogy a közvetlen piaci értékesítőket kifelejtette, mert ezáltal ő általuk is lehet erősíteni a nagykereskedőkkel szemben a gazdálkodók szerepét. A 18-as bekezdés kapcsán pedig azt szeretném mondani, hogy szerintem nem az a megfelelő út, hogy egy minimális összeget szabunk a greening intézkedésekre vagy a biogazdálkodásra, éppen hogy maximális összegekre volna szükség, egy plafonra. És most áttérnék a bizottsághoz intézett kérdéseimhez ez. a 25-ös cikkben például említi azt, hogy az európai gazdaság a világpiacon mennyire életképes. Ennek mentén fogalmaznám meg a bizottsághoz intézett kérdésemet. Nem gondolja azt, hogy az európai adófizetők pénzének bevetése mindenek előtt az európai mezőgazdaság és az európai fogyasztók érdekét kell, hogy szolgálja, az ő javukra kell ezt fordítanunk, és mindenek előtt nem az európai mezőgazdaság világpiaci szerepét kellene erősítenünk, hanem inkább arról kellene gondoskodnunk, hogy az európai gazdákat megvédjük a világpiaci kihívásokkal szemben. Erre szeretnék egy választ kapni tenni, ami pedig a renacionalizációt illeti. Értem, hogy a bizottság nem örül annak, hogy mindig őt teszik felelőssé a bürokráciáért, illetve ezen intenzív bürokratizálódásért, amely összekapcsolódik a mezőgazdasággal. Jó lenne, hogyha 28 tagállam kezébe helyeznék ezt, hogy ők dolgozzák ki a szabályozás részleteit, és akkor ők legyenek elszámoltathatóak a gazdálkodókkal szemben. De hogy most 28 új, újonnan kitalált bürokrácia kevesebb bürokráciát jelent, hogyha Európa egésze számára próbáljuk ezt kidolgozni, kétségesnek tartom ezt. De persze, hogyha a tagállamok megoldják ezt a feladatot, akkor az Európai Unió szintjén ez mentesíti a költségvetést. Elgondolkodtak azon, hogy mit jelent ez például a közepes vagy kisebb országok számára, ahol például Ausztria, Szlovénia, Magyarország, illetve Horvátország egy ilyen térségben. Mit jelent az, hogyha a gazdák különböző támogatási rendszereket kapnak, holott csak néhány kilométernyi távolság választja el őket? holott ugyanazon regionális piacon versenyeznek egymással. Hogyan lehet ezt egy tisztességes verseny keretében mégis érvényesíteni? Nekem azért elég nagy kételjén vannak azzal kapcsolatban, hogy ez működik-e, ha például egy adott országban mondjuk 100 ezer eurónál van a maximális támogatási összeg, míg máshol egy szomszédos országban milliókat kaphatnak. Nem tudom, hogy az egymással való verseny szempontjából ez hogyan tükröződne. Szeretném, hogy ezzel kapcsolatban is nyilatkozzon. Köszönöm. Rendben, akkor meghallgattuk az árnyék jelentéstevőket, most pedig megadom a szót a többi képviselőnek. Két percet kap mindenki. Először is Dölei képviselő, aki korlátlan ideig szólhat hozzá elsőként, azért, mert ma van a születésnapja, úgyhogy ezért szeretnénk gratulálni neki, és ezért több időt kap, mint a többiek, ráadásul ő az első hozzászóló. Bardzo Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, de hát azért nem elég vissza ezzel a helyezettel Három megjegyzésem lenne. Az egyik az közleménnyel kapcsolatos. A bizottság nem végeztetett el hatástanulmányt a módszere kapcsolatban. Épp ezért látok több kockázatot. Az első, ez a szubszidiaritás nem egyező a, nacionalizá- a, nem, tehát a nacionalizációval. A számomra a kockázatot az jelenti, hogy visszavonják a társ jogalkotó hatáskörünket. Nem látom a bizottság javaslatában a delegált aktusok, jogszabályoknak a helyét. Nagy elvekről van szó, de hát ennyi az egész. Egy másik kockázat a versenytorzítás, a mezőgazdaságot művelők között, már a nemzeti szinten is. És ez az európai szinten is megerősödhet. Az, az egyszerűbb kap jó lenne, de nem tudom, hogy az elméletből a gyakorlatra térhetünk-e. Második megjegyzésem az, időtartam, az időbeosztással kapcsolatban az európai választásokhoz közel lévő nem teszi ezt észszerűvé, hiszen maga a gyűjtő rendelet is 13 hónapot vett igézbe. Franciaországban jelenleg nagyon sok mezőgazdaságban dolgozó tüntet, és azt mondjuk nekük, hogy néhány hónapon belül meg már megint új reform lesz. Tehát igazi reformra lenne szükség, erre pedig idő kell, amelynek stabilabbá kellene lenni. Az utolsó megjegyzésem a Dorfman jelentéssel kapcsolatos, ez egy jó jelentés, sok olyan kérdésekkel foglalkozott, amit én is említettem. Egyetlen sajnálatos dolgot látok, és ez a bizottság közleményére épp hogy vonatkozik. A beruházás kifejezést sehol sem jelenik meg, pedig nekünk, európai mezőgazdaságban dolgozóknak ebbe beruházni kell. Elnézést kérek azért, amit mondtam, mert a gazdák javaslatai nagyon hasznosak a közös agrárpolitika szempontjából, hiszen ők azok, akik észlelik a problémákat. Ek képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Dorfman úrnak is ezt a tervezetet, amelyet tegnap este még részletesen tanulmányoztam, úgyhogy néhány rövid észrevételt tennék. A közös agrárpolitika éveken keresztül alacsony fogyasztói árakat eredményezett általában, és a nagy vállalatokat olyan irányba terelte, hogy ez nekik jó volt, de milyen árat fizettünk ezért? Az európai mezőgazdasági politika ugyanis a kis és közepes vállalkozások kihalásához vezetett, óriási túltermeléshez, magas közvetlen kifizetésekhez, katasztrofális környezeti terhekhez, monokultúrákhoz, a biodiverzitás csökkentéséhez, illetve túl intenzív állattenyésztéshez állat is élelmiszeripari botrányok voltak, illetve az antibakteriális rezisztencia problémájáról akkor még nem is beszéltünk. Úgyhogy az európai állampolgárok azt hiszem, hogy minőségileg jobb élelmiszereket várnak el, olyanokat, amelyek ökológiai szempontból is fenntarthatóak, ezáltal mérhető a mezőgazdaság teljesítménye, és ami lehetővé teszi a gazdák számára, hogy felelősség teljesen gazdálkodjanak a természeti erőforrások forrásokkal. Az állategészségügyi éghajlatvédelmi célkitűzéseknek megfeleljenek, anélkül, hogy ez pénzügyi veszteséget jelentsen számunkra. Ez pedig megvalósítható, hogyha észszerűek a piaci szabályok és célzott a pénzügyi ösztönzés, illetve rendelkezésre bocsátjuk a szükséges pénzügyi forrásokat az EU részéről. Dorfman úr, Kérem, legyen elég bátor ahhoz, hogy egy, célzó, egy nagyra törőbb szöveget dolgozzunk ki, amely nevén nevezi a problémákat. Az ön javaslata egyfajta status quo tervezetnek tűnik számomra, és végezetül a bizottság képviselőjehez is intéznék egy szót. Szeretném megköszönni ezt a részletes prezentációt, amikor is megemlíti a prioritásokat, többek között az éghajlatvédelmet, a környezetvédelmet említette, de az állatjólétről, az állatvédelemről megint csak semmit nem láttam. Szégyeljék magukat, mert az állatvédelmi barométer, amelyet az Európai Bizottság adott ki, arról tanúskodik, hogy az állampolgárok 80%-a több állatvédelmet szeretne. Erre mit tesznek önök? Megint csak a fiókba dobják ezt. Szerintem ez nem a megfelelő módja annak, ahogy itt kezeljük a parlamentben az állampolgárok akaratát. Köszönöm szépen. Amikor letelik a két perc, akkor nem néznek már rám, és nem veszik észre, hogy itt van a kezemben a, kalá, a kalapács, úgyhogy ezt vegyék én a figyelembe. Ropé úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy Dorfman úr tökéletes munkát végzett, és a feladatunk pedig az, hogy most ezen javítsunk, és végső formájába öntsük. Tegnap Beszéltünk arról, hogy szükséges, hogy ne legyenek másodrangú állampolgárok az, ember, az Európai Unióban. Én beszéltem a litván mezőgazdasági tanácsra, azt mondta a bizottság, hogy mindenkinek egyenlőnek kell lenni az EU-ban, ne legyenek másodrangú ellenpolgárok. Épp ezért biztosítanunk kell, hogy az európai kifizetések 2020-tól ne legyenek kisebbek a gazdálkodók számára, mint a 2010-es átlagok. Tehát mindegyik tagállamban ugyanolyanoknak kellene lenni a kifizetéseknek az bizottság 22 ezer litván eh, gazdálkodóról beszélt, és ez nagyon fontos számunkra, Épp ezért meg kell oldanunk ezt a ö, eh, problémát, ö, eh, nem pedig csak beszélni róla. Hogyha a gazdálkodók nem tudnak versenyezni, akkor nem beszélhetünk a különböző államoknak a versenyéről. Nem normális, hogy a munkaerőnek más országokba kell menni, hogy a mezőgazdasági ágazatban dolgozom más tagállamoknak. Ezt le kell állítani. Mindenkinek egyenlő lehetőségeket és feltételeket kell biztosítani mindegyik tagállamban. A legtöbb kolléga említette, hogy hangsúlyozni kell, hogy a a mezőgazdaságnak egységesnek kell lenni, közösnek, nem pedig 27 különbözőnek a bizottság csak megpróbálja a felelősséget eltárítani magától, és a feltételeket a tagállamok számára megfogalmazni. Tudjuk, hogy a tagállamokban a helyzet nagyon is különböző, és ezt a helyzet csak rosszabbodhat. Świetne stwierdzenie, że problemy trzeba rozwiązywać. Egy kitűnő nyilatkozat. A problémákat meg kell oldani, nem pedig pusztán azonosítani, hogy mely problémákról van szó. Hajszling úr, köszönöm szépen, én is köszönöm eh, az előadást, de azért eh, továbbra is az a gyanúm, hogy eh, a bizottság nem képes megoldani ezt a problémát, hogyha pellengére állítják az európai mezőgazdaságot, akkor oldják meg a tagállamok a problémákat. Azt hiszem, hogy a tervek, és ugye mindent megemlített, az összes problémát szépen felvázolta, csak éppen azt nem jelezte, hogy amit nem sikerült a korábbi reform során végrehajtani, ezt hogyan hajtják majd végre? Talán arra számítanak, hogy a tagállamok teszik ezt meg? Volt tegnap két dolog, ugye a számvevőszék jelentése, aztán amit Öttinger biztos nyilatkozott, úgy tesznek, mintha ez nem is létezne. Azt említik, hogy a területek 80%-ára vonatkozik a greening. A számvevőszék más arányt említett tegnap. Úgy, te, úgy tesznek, mintha minden rendben lenne a világban, és aztán a tagállamokat ra hárítják a felelősséget. Attól tartok, és valószínűleg nem vagyok egyedül, van egyfajta lefelé irányuló verseny, aki legkevésbé ambiciózus, azt határozza meg a tempót. Mindenki tudja, hogy vannak, gaz, vannak tagállamok, amelyek aggódnak amiatt, hogy kevésbé versenyképesek lesznek a gazdálkodók, hogyha további kritériumokat kell teljesíteniük. És az izgalmas kérdést nem válaszolták meg, hogyha egy adott ország meghatároz egy célt, önök ellenőriz, ellenőrzik, néhány év múlva megállapítják, hogy nem érték el a célt, na és akkor utána mi történik? Visszakövetelik a pénzeket talán a gazdálkodóktól? Ez úgy ugyanolyan, mint egyéb környezeti feltételnél követelménynél. Végeredményben kijelentik, hogy nem érték el a célt, a határidőket meghosszabbítják, elég, ha megnézzük a vízkeret irányelvet. Az Európai Unió azt hiszem, hogy önkényes, túlságosan meghosszabbítja a határidőket, vagy bármi más tesz, de nincsenek egyértelmű iránymutatások, hogy hogyan kellene következetesen végrehajtani valamit. A legutolsó kérdés, ugye említette a greening az első pilléren, a kölcsönös megfeleltetéssel, de nem mindenki számára, és a környezeti intézkedések csak a második pillérben lesznek. Aztán említette, hogy a precíziós mezőgazdaság a cél. Ezt hova akarják helyezni? Ez most egy környezeti intézkedés? Hát engedje meg, hogy ezt megkérdőjelezzem. Aztán említette, hogy az első pilléren belül majd a tagállamok döntik el az egészet. Elég zavaros az egész, és még mindig nem látom. Ön nevet, de a biztos a legutóbbi ülésen leült ide, és mosolygott, és azt mondta, hogy hát várjunk még egy kicsit, amíg tisztázódik a helyzet. Hogyha fél éven belül akarják ezt végrehajtani, akkor azért egy kicsit konkrétabb ö, útmutatást szeretnék, mert azért ennyire önkényes nem lehet ez az egész. Három perc. Három percig beszélt. Kérném, hogy nézzenek felém, nézzenek rám, és ne a bizottságra nézzenek, mert akkor nem látják a kalapácsot, amit van a kezemben, de Castro úr. Na, Köszönöm szépen. Dafman úr valóban kiváló munkát végzett. Nagyon jó ez a szövegtervezet, és rengeteg pontot osztok benne. Én megerősíteném egyébként még azt a részt, ahol Dolfman kolléga kiemeli, hogy mekkora szükség van arra, hogy megmaradjon az európai szint egyetértek azzal, amelyet Martin, amit Martin Hosling mondott, hogy az rendben van, hogy nagy egyszerűsítést hajtunk végre, de hát ez az egyszerűsítés az csak a bizottsági oldalt érinti a tagállamok esetében. A, gyakorlatilag a komplikációk nem csökkennek, sőt inkább sokszorozódnak. És hát, kedves Agiléra kolléga, vannak olyan országok, ahol ugye regionális szervezési szint van, Igaza van, ez bonyolítja a helyzetet. És hát mögeligazgató úr prezentációjából kiderül, hogy a vidékfejlesztést is beépítjük ide. Azok az országok, amelyek eh, regionális szervezési szintet is alkalmaznak, hát ott nem fog eh, ez nagyon könnyen működni, tehát ahol már most is megvan ez. Úgyhogy az az igazság, hogy szerintem nagyon komoly annak a kockája, kockázata, például az én hazámban is, hogy 20 különböző tervet kell eh, megteremteni, és akkor mi lesz a kockázata, hogy hogyan lehet társfinanszírozást akkor megvalósítani. Most mit mondunk, hogy akkor 50%-ot finanszírozunk, és a többi pedig a bizottságtól jön? Nem, hát nemzeti szinten mindenütt társfinanszírozás kell, és akkor a torzulások kockázatát még nem is említettem, nyilván a tagállamok még más célkitűzéseket is kiegészíthetnek, és ezek lehet, hogy teljesen eltérnek majd egymásról, lehet, hogy zootechnológiai célokat fogalmaz meg az egyik tagállam, a másik a gyümölcstermesztés célozza, és így tovább. Ez a jelenlegi kaphoz képest még plusz negatívumot jelentene. Tehát jó, jó, ezek az előíté, ezek az első fogalmak, amelyeket itt bemutatott, ezek nagyon tökéletesek, ez az ideális világ, nagyon szép, minden pozitív, de hát aztán a gyakorlatban mi lesz? A gyakorlatban igen fontos kockázatok jelennek meg, az újraállamosítás kockázata, a társfinanszírozás problémáinak kockázata, és így tovább. És mi van, hogyha a tagállamok a saját céljaikat ugye nem adják hozzá, hát akkor majd büntetéseket kapnak. Az olyan tagállamok, akiknek most nehézségeik vannak a PSR-rel, hát akkor utána a teljes stratégiai tervben nehézségeik lesznek. Én elgondolkodtam ezen, hát lesz időnk, ugye, mert ez a jogalkotási ciklus, és minden kollégának akarom mondani, ez a jogalkotási ciklus nem tud semmit jóváhagyni, nem fog tudni semmit jóváhagyni, az omnibusról is tudjuk. Rudolf még ennek köszönöm ezt egyébként, hogy tizen négy hónapunk van erre. Hát hogy gondolják azt, hogy egy ilyen reformat, amely ennyire bonyolult, ennyire átfogó, amely, amely a teljes tervet átalakítja, a fejére, fejére állítja, egy év, év alatt vagy másfél év alatt elfogadjuk. Köszönöm. Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi cél egész egyszerűen az, hogy tulajdonképpen prezentáljuk a dolgokat, és az igazság az, hogy meg kell nézzük, hogy aztán a végrehajtásra hogyan kerülhet sor. Kádenbach képviselő következik. Ha a célokat annyira egyértelműen meghatároznánk, akkor azt hiszem, hogy nem lenne olyan sok problémánk, mint jelen pillanatban ugyanis mindegy, hogy a számvevőszéki jelentésről van szó, tagállami vagy európai szinten, a helyzet az, hogy a célokat nem határoztuk meg egyértelműen, ezért nehéz azt is megállapítani, hogy a ráfordított összegekkel egyáltalán elő tudjuk állítani ezt az európai többletértéket. Úgyhogy támogatom azt, amit Heisling kollega és de Castro úr mondott a greening kapcsolatban a jövőben ezt hogyan lehetne mérni, illetve hogyan lehetne finanszírozni, hiszen tegnap előtt úgy értettem a bizottságot, hogy ezen zöldítési intézkedéseket nem elsősorban arra akarják felhasználni, hogy egy fenntartható mezőgazdasági politika felé irányítsanak bennünket, hanem igazából nem szeretnék módosítani ezen elem által a mezőgazdaságot, már pedig szerintem ez ellentmond a greening alapelvének. És amit ma prezentáltak ma a teljesítési modell által. Ugye átfogó mutatók a jelentéstétel céljából, illetve a tagállami szinten az új tervek. Sok jelentésből tudjuk, hogy pontosan ezen célkitűzések, ezen indikátorok nem léteznek, tehát igazából semmi nincs, amire most építeni tudnának hogyan képzeljük el azt, hogy ilyen rövid idő alatt, hiszen már kevés időnk maradt, hogyan lehetne észszerű indikátorokat kidolgozni, amelyek által bizonyíthatjuk ezeket a mérhető eredményeket, és ez több szempontból, ugye európai szinten, valamint nemzeti szinten ugye további mutatókra van szükség, tehát legalább 27-re, Úgyhogy ezt a hátra levő kevés időben nem tartom elképzelhetőnek. Szerintem itt mindössze egy cél marad az egész, és a következő számvevőszéki jelentés ugyanarra a következtetésre jut. Sok mindent tettek, sok pénzt elköltöttek, de nem tudjuk bebizonyítani, hogy a célokat elértük-e. Kolumbia. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a bizottság a folyamatoknak egy egyszerűsítést tűzte ki, de ugyanakkor azt hiszem, hogy inkább a normák sokszorozódnak. A, paknak, a kapnak a kértségvetését illetően többen felvetették a közvetlen kifizetések és az első pélér kérdését. Nyilvánvalóan a kifizetéseken lehetne javítani, de ne feledjük el, hogy a korábbi kapreformok okozták azt, hogy nem működik a kap, hiszen a a haktárokat a munkával szemben privilegizálja, és ez bizony nem hatékony. Nos, összefoglalva, tulajdonképpen ugyanazok szabotálták az első pillérját, pillért, azok most kérik, hogy ezt tüntessék el semmi sem jelzi még a mezőgazdasági válságnak a végét, ezért ez azt jelenti, hogy akik ebből élnek, azok előbb-utóbb kudarcot fognak látni maguk előtt. Tehát ahhoz, hogy mindenki ö, ö, választhasson a, az elkövetkező reformok során, mindent meg kell tenni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Danten úr. Figyelemmel követtem, amit elhallottunk. Egyszer sem használták a gazdaság szót, pedig emlékeztetni szeretnék rá, hogy a kap elsősorban gazdaságpolitika. Még megint emlékeztetni kell a szerződés 39-es cikkére, ahol a B pontban az van, hogy a mezőgazdaságból élők számára egyenlő megélhetési esélyeket kell biztosítani, és arra, hogy stabilizálni kell a piacokat, aztán az e-pontra emlékeztetni, hogy a fogyasztóknak a teljesítésekre is figyelni kell. Mi egy olyan szerkezetet javasoltunk, hogy minél zöldebb legyen. Nem szabad, hogy az egyszerűsítés az ön, önöket szolgálja. Intelligensen válaszoltak a kérdésre, amelyeket feltettek önöknek, ugyanakkor az európai szinten az a kérdés, hogy mit hozhatnak a tagállamoknak. Egyszerű dolgot szeretnék javasolni. Egy olyan stratégiai tervet monda, mutassanak be nekünk, ahol van mozgástere a tagállamoknak, mert csak akkor tudjuk aláírni ezt az új tervezetet, és akkor lehetünk biztosak abban, hogy mit fogunk tenni de tulajdonképpen a tartalmat illetően semmi pontosítás nem látom. Ki fogja értékelni ezeket a terveket? Ki fog az asztal körül ülni a tárgyalások során? Csak a bizottság egymaga, vagy pedig e, sokan akarnak részesülni a kap költségvetéséről. Semmiféle tájékoztatás nincs ezzel kapcsolatban. Mi lesz a társ e, a jogalkotónak a feladata? Hogyan tudja ellenőrizni ezeket a terveket? E, valahol a ezekkel a rendelkezésekkel megszüntetik a jogalkotóknak a feladatát. Most egy típus tervet mutattak be, mi pedig nagyon szoros figyelemmel fogjuk figyelni, hogy a zöld felépítmény valóban megvalósul-e. És szeretnénk, hogyha mi is százszázalékosan részeseink lennénk ennek a folyamatnak. A mezőgazdaságból élők mást várnak tőlünk. Egy olyan ö, keretet várnak, amiből meg tudnak majd élni. Köszönöm szépen. Oui, merci, monsieur le président. úr. Először is köszönjük a kollégánknak ezt a jelentést, Dorfman kollégánknak a jelentést. Meghallgattam a kollégámnak a véleményét is, és úgy érzem, hogy tulajdonképpen már is kudarcról van szó ezekkel a javaslatokkal kapcsolatban. Először is a mezőgazdaságból élőknek, a gazdálkodóknak a jövedelmét kellene biztosítani, és a mezőgazdaságot kellene biztosítani. De amit itt látunk, az nem nyugtat meg bennünket. Azt hiszem, hogy nagyon fontos kérdés, hogyha módszeren változtatunk, akkor ez felveti a biztosításnak a kérdéseit, hogy például a fiatalok hogyan, hogyan tudnak megélni a mezőgazdaságból, mi történik a környezettel, stb. Én azt várnám el, hogy célkitűzések köré csoportosítsák ezeket a kérdéseket, hiszen a közösségi szinten lévő felelősség nagyon fontos nem, nem nemzeti stratégiákról kell beszélni, hanem hiszen azt mondták, hogy a teljesítmények attól függően, hogy a nemzeti szinten milyen pontosabb tervek vannak. Szerintem a koherencia, az életképessége ezeknek a célkitűzéseknek attól függ, hogy hogy a nemzeti szinten mit csinálnak, de hát akkor felmerül a kérdés, hogy önök milyen szerepet akarnak játszani, és milyen szerepet játszhatnak a társjogalkotók. Mindezek nagyon fontos kérdések, hiszen szerintem foglalkozni kell a nyitott piaccal a nemzetközi szinten, tehát ezekre a kérdésekre válaszokat kell adni. Köszönöm. Szántos képviselő, köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni az átláthatóságot Dorfman úrnak a jelentés elkészítése során. Köszönöm az Európai Bizottság ismertetését is amit a greening, illetve a kölcsönös megfeleltetés kialakításával kapcsolatot mondott. Az információ némileg megvilágította azt, hogy konkrétan mit terveznek. De volna egy kérdésem a bizottsághoz. A mezőgazdaságban dolgozókra, illetve a közigazgatásra nézve milyen következményei lesznek? Ezeket figyelembe vették? Figyelembe vették az esetleges hatásokat? És még két kérdésem volna a bizottsághoz megerősítik, hogy a cél az, hogy a kap első pillére a strukturális alapokhoz kerül. Tehát konkrétan azt szeretnék, hogy az első pillért, illetve a közvetlen kifizetéseket összekapcsolják a második pillérben a vidékfejlesztéshez. Milyen garanciákat tudnak adni azzal kapcsolatban, hogy hiányzik az első pilléren belül most a társfinanszírozás? ami pedig a kifizetések ellenőrzését illeti. Az Európai Bizottság bejelenti, hogy a kedvezményezettekkel való kapcsolatot szeretné megszakítani, és az eredményekre helyezné a hangsúlyt. Hogyan kívánják garantálni azt, hogy az ökológiai gazdálkodásban való feltételek tényleg megfelelnek az ökológiai gazdálkodás követelményeinek. Köszönöm. Karnyit asszony. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni Dorfman kollégának a jelentés tervezetét. Mindannyian tudatban vagyunk, hogy az legutóbbi kapreform csak részleges sikert aratott. A mostani javaslat inkább zavaró. Nem egyszerűsíti, hanem bonyolítja a kérdést. Épp ezért szeretném felhívni a közvetlen kifizetések nemzeti finanszírozásának a kérdését. Ez torzítaná továbbá még a piaci helyzetek. A lettországi és a balti országban lévő gazdálkodók a direkt kifizetési szinteknek a konvergenciája fontos hiszen a gazdálkodók a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek az Európai Unióban, és még az európai átlag, állat, átlag alatt is vannak. Ez nem fenntartható, hiszen ugyanolyan költségekkel és kihívásokkal eh, néznek szembe a mi gazdálkodóink, mint az európaiak. Ezen kívül szeretném hangsúlyozni, hogy meg kell őriznünk a kapnak a két pilléres eh, struktúráját, szerkezetét. A második eh, pillérbe tartozó kifizetések a új tagállamok számára sokkal magasabbak, épp ezért sokkal alacsonyabb szintű közvetlen kifejezés, kifizetéseket jogosít. De ezt már bebizonyították, hogy ez nem így van. Ezen kívül az alapoknak az igazságos szétosztása, a vidékfejlesztési alapoknak bizonyos fajta termelési és növekedési szintet kellene biztosítani, de a felgyűlölmett tőkének sokkal alacsonyabb szinte van ezekben a tagállamokban. Épp ezért elismerem, hogy a jelenlegi javaslat annak ellenére, hogy összezavarja a dolgokat, még mindig egy platformot biztosít egy modern kap számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió tulajdonképpen úgy költi a pénzt, mint hogy, ahogy pazarolják a, a vizet. A 40% a költségvetésnek mezőgazdasági támogatásokra lesz költve. Ha megnézzük a jövőjét ennek a vitának, akkor először meg kell vizsgálnunk a támogatások rendszerét. Tavaly Hollandia 150 millió euró támogatást kapott és nem a gazdálkodók, hanem elsősorban a szupermarketek kapták ezt a pénzt. Ez felháborító. Ez olyan termékeket eredményezek, amelyek a környezetet és az állatokat sem veszi figyelembe. A korábbi reform során több zöldítési intézkedést vezettek be, és a számvevőszék szerint ezek egyáltalán nem javítottak a helyzeten. Most pedig látjuk, hogy ez csak jövedelemtámogatást jelent a mostani megoldás. Az állatok milliói szenvednek a, a trágyát, a trágya károsítja a környezetet, én eh, nem tudom ezeknek a, ezt a helyzetet megmagyarázni a gazdálkodóknak. Tulajdonképpen egy teljes fordulatot kell tennünk. A föld eh, ennek a termelési modellnek a súlya alatt nyög. Fenntartható gazdálkodást kell biztosítani, és nem szabad támogatni a mezőgazdaságot, és ezért el kell törölni ezeket a támogatásokat. Köszönöm szépen. Az Európai Rónió változik amikor a védelem és a biztonság eh, közös eh, politikáját alakítják ki most, akkor az élelmiszerbiztonságban eh, nem egy közös politikát alakítunk ki. Szerint, számomra ez a legfontosabb projekt számomra és az emberek számára, hiszen a élelmiszerbiztonság a közös piaca az áruk, a közös politika, a szakpolitika nagyon fontos. Én itt támogatnám az Európai Uniót, más területeken nem. Épp Épp ezért azt mondjam, hogy növelni kellene ezt a költségvetést, ez kellene, hogy legyen a legfontosabb feladatunk. A teljesítmény modell úgy tűnik, hogy nagyszerű modell, ugyanakkor a valóságban egészen más a kép. A kettes pillér modellje amely olyan helyzethez vezetett, hogy az emberek az én irodám előtt sorban állnak azért, hogy beszélhessenek a bizottsággal. A bizottság mindig fogadja őket, mindig azt mondja, hogy nyitottak az ajtók, de aztán újra hazaküldik őket. Jó, ez olyan, mint amikor az ember, a gyerekek az anyához fordul, és akkor az apjához küldik. Ahogy valaki mondta, most a felelősséget elhárítják maguktól. Én a kapban azt szeretném látni, hiszen az utóbbiban is sem történt meg, hogy megfelelő konvergenciát fogunk biztosítani. Épp ezért változtatni kell a helyzeten, ahol olyan helyzet van, mint bizonyos emberek hatalmas összegeket kapnak a gazdaságokhoz, mások pedig jóval kevesebbet a terület alapú kifizetések során. Ennek meg kell változnia, mert hogyha ezt megfelelően végzik el, akkor ez mindenki számára hasznos lesz. És eznek begyűrűzik a hatása a gazdaság minden területén ahogy Terfman úr ezt említette is, és tudom, hogy komolyan gondolja, és az, hogy a kis gazdálkodások, gazdaságokra kellene koncentrálni, és az alapoknál kezdeni, akkor lehetne valóban változást letni. Mert nem látjuk, hogy a begyűrűzne a hatása az EU intézkedéseknek. Vannak olyanok, akik félmillió európai támogatást kapnak bizonyos emberek, magánrepülőképpen repülnek, de ennek meg kell változnia, és akkor az emberek támogatni fogják ezt. Nagyon fontos, hogy jóval többet fordítsanak erre. Köszönöm. Ez egy nagyon fontos kérdés, a biztonság egy olyan kérdés, amelyről azt hiszem többet kellene beszélnünk. Linz úr. Köszönöm szépen. Először is Dorfman kollégának szeretnék gratulálni. Véleményem szerint ez egy nagyon jól sikerült jelentés, és egy jó kiinduló pont a további eszmecseréhez. Főleg miután megállapítjuk, hogy európai forrásokat, ha, amikor kézbe veszünk, és ezt nem kismértékben tesszük, ennek a következménye egy közös európai agrárpolitika kell, hogy legyen, és ez konkrét felelősséggel is jár. Két kérdésem volna az Európai Bizottsághoz. Ha jól értettem, a teljesítménymodell ismertetése kapcsán azt tervezik, hogy az agrárpolitika második pillérén belül az úgynevezett operatív programok elindítását tagállami szinten szeretnék megoldani. Én egy nagy tagállamból származom, nálunk föderális a rendszer, szövetségi tartományok, vannak az országban, amelyek mérete gyakran meghaladja az európai tagállamok méretét, ezért felmerül bennem a kérdés, hogy ezáltal tudjuk-e csökkenteni a bürokráciát, ha a második pillérrel kapcsolatos tárgyalásokat a tagállamokkal folytatjuk, a, olyan országokkal, amelyek olyan, olyan területektől viszont, amelyek eddig szubszidiaritást élveztek, ezt elvesszük. Ezt jól értettem, vagy ez csak így jött át számomra? És annak kapcsán, amit Dantan kollega mondott, én nagyon is egyetértek azzal, hogy, ha jól értettem, a zöldítéssel kapcsolatos intézkedéseket a második pillérbe helyezik, ugyanakkor ha azt hallom, hogy a kölcsönös megfeleltetést részlet, alapvetően ki akarják bővíteni, akkor szeretném ezt részletesebben megismerni. Hogyan tervezik ezt? Az egyes és a kettes pillért szeretnék összekapcsolni? És ha ez a tervük, akkor az lenne a kérdésem, hogy a társfinanszírozást hogyan lehet megoldani az agrár környezetvédelmi intézkedéseken belül. Ez ugyanis bizonyos tagállamokban nagy kihívásokat is jelenthet. Megint ez képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a bizottságnak és Nagyon tetszik nekem az, hogy arra koncentrálunk, hogy mit kell elérni, nem azt, hogy hogyan. De mindenfélét tartunk, hogy a mezőgazdaság megőrzése, a tápanyagoknak a megőrzése, és a többi, ennél többet kell tenni. A a gazdálkodóknak is többet kell tenni a környezetvédelemért. A gazdálkodók, mindegy most, hogy családi gazdálságokról van szó, kicsikről vagy nagyokról, biztonságra van szükségek, hiszen üzleti vállalkozások. És a mai előadásokból a stratégia alapján még mindig nem értem, hogy a földdel kapcsolatos kifizetésekről támogató sokról van az első pillérben, vagy szintén az elő, egyes pillérben a terület alapú támogatásokról. E, mindezekhez kellenek környezetvédelmi körvetelmények, és ez fontos, hogy hogyan mérik ezeket. Aztán itt van a koherencia kérdése Írországban vannak olyan területek, olyan, mint az életterületek, bio életterületeknek a kérdése. Ugyanakkor a szennyezési, környezetszennyezési kérdések is felmerülnek, pedig ezeket a követelményeknek megfelelően teszik. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket a habitatokat belevegyük a, a követelmények közé. Remélem, hogy ezt az üzenetet azért megértik. Az utolsó kérdésem az, hogy valaki határozza már meg, hogy mit jelent a tisztességeség, a fairness. Ugyanis nagyon sokat hallunk róla itt. Mit jelent, hogy a gazdálkodókkal szemben vagyunk igazságokkal, a gazdasággal, a tanácssal, a családdal, vagy a társadalommal szemben a kollektív gondolkodásunkban hogyan határozzuk meg a fert, a tisztességes, azért, hogy valóban közös európai, összeurópai mezőgazdasági politikát alakítsunk ki. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönjük ezt a vitaanyagot az egyszerűsítéssel kapcsolatban. Azt hiszem, hangsúlyozni kell, hogy a, az egyszerűsítésnek nagy ellensége az változások, az új reform, nagy változások, és a többi. 2018-ban attól tartok, hogy a kohéziós politikával kapcsolatban probléma lesz, mert nagy változásokat akarunk. Ezért azt hiszem, hogy nem szabad tovább késlekednünk. A, a, pénz, a mezőgazdaság támogatását illetően a GDP-t figyelembe kell venni, de ez az élelmiszerbiztonság szempontjából gondot jelent. Amikor azt mondjuk, hogy két százalékot adjunk, akkor azt ki kell fizetnünk, de hát ez 5000-rel több, mint a, az élelmiszerbiztonságra. Ez ugyanakkor egy kulturális politika kérdését is felveti. Az európaiak 16-17 százalékot fizetnek az élelmiszerért de ugyanakkor a gazdálkodók közül vannak, akik egyre több problémával kell, hogy szemben nézzenek. Nyilvánvalóan a családi gazdaságokat támogatni kell, a középméretű gazdaságokat is segíteni kell, azokat is, akik most kezdik a gazdálkodást szintén, hiszen jobb jövőt kell számukra biztosítani. Tehát a kisebb, mivel a kisebb gazdaságokkal több zöldítést tudunk elérni. Tehát az országok, a gazdaságok között a méretet is figyelembe kell venni, tehát megoldásokat kell találni. Nem hiszem, hogy elégendő, hogyha nagy szavakat használunk, hiszen a kölcsönös megfeleltetésen keresztül a bevált gyakorlatokra kellene koncentrálni, olyan gyakorlatokra, amelyek jók a környezetre és az emberek számára ösztönözni kellene a fiatalokat arra, hogy belépjenek a gazdálkodásba, hogy az új tudást magakévá tegyék, és akkor beszélhetünk az intelligens falvakról, és ahol mindenki megélhet, az idősebbek, a fiatalabbak, mindenki. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, hogy későn eh, érkeztem. Eh, egy másik bizottságban kellett lennem. Szerettem volna itt lenni ezen a vitán. Hát tulajdonképpen nincsen pontos megfogalmazás. Olyanok vannak, hogy nagyobb gazdaságok, közép, eh, kis, mm, középnagyságok, kis gazdaságok. Hogyan lehet ezeket meghatározni? Három módon. A területet lehet meghatározni, akkor figyelembe kellene venni, hogy a Skóciában mik a körülmények Lincoln megyével szemben, és a többi, tehát itt különböznek a, a nagy, nagy gazdaságoknak a, a, a meghatározásai. Akkor megvizsgálhatjuk, hogy hány embert foglalkoztatnak. De minden esetre meg kellene határozni, hogy mi a nagy és mi a kicsi vagy a közepes. Különösen hogyha megvizsgáljuk az egész kontinenst, és azt nézzük, hogy ami Nagy-Britanniában kis gazdaság, akkor vannak Kelet-Európában olyan gazdaságok, amelyek nagynak számítanának. Számomra ez egy egyszerű feladat, hiszen csak egy bizonyos szinten kellene megállapítani a kifizetéseknek a felső határát. Hogyha az emberek nem te, nek ez nem tetszik, akkor az ember azt mondhatja a gyerekének, hogy, hogy mind a ketten folyamathatunk a kifizetésért. Nos, a definíciókat illetően tudom, hogy nincsen benne ez ebben a dokumentumban, de a zöld lobbiputól annyiszor hallom azt a kifejezést, hogy factory farm, tehát gyárgazdaság. Mi a csodát jelent ez? Hiszen ez, ez is azt jelenti, hogy ez lehet egy picike családi gazdaság, egy ipari nagyságú ö, ö, ö, gazdaságra. Tehát a zöld lobbinak azt mondom, hogy határozzák meg pontosan, hogy mit értenek ez alatt. És aztán persze itt van a kedvenc témám, és az, hogy a, a gazdálkodóknak a meghatározott éghajlat célkitűzéseket is be kell tartani. De mi a csodát jelent ez? Akkor a széndiokszidot hogyan határozzuk meg? Hogyan mérjük ezt az egészet? Jó, hogyha beszélünk ezekről, de szerintem semmi változás nem fog jelenni. Ez tulajdonképpen egy administratív rémálom. Köszönöm. Jár képviselő, köszönöm elnök úr, három megjegyzésem volna. Örülök, hogy Ek úr elgondolkozik a közös agrárpolitika folytatásán, hát akkor maradjon itt nálunk, hogyha tényleg ez ennyire foglalkoztatja, azt hiszem, hogy ez egy jó érv arra, hogy folytassa a munkát. A második megjegyzésem, a, az elnök ugye említette a tíz parancsolatot, valószínűleg azért működik olyan jól a helyzet a tíz parancsolattal, mert amikor felírták őket, nem voltak ott jogászok a közelben, lehet, hogy ez így volt. És a harmadik megjegyzésem, nem tudom, hogy félreértettem azt, amit Bogovics úr mondott, az agrárpolitika nem szociálpolitika, számomra biztonságpolitika is, hiszen itt arról is szó van, hogy az emberek számára a foglalkoztatást biztosítsuk, ugyanakkor biztonság, biztonságot is kell, hogy nyújtsunk számunkra az élelmezés biztonságát. Linz kollega kérdéseire érdekel engem is a válasz. Másodszorban köszönöm Dorfman úrnak, Herbert, köszönöm ezt a jelentést. Szerintem ez egyfajta hidat is képezhet a bizottsági javaslatok, illetve a gyakorlati végrehajtás között. Azt hiszem, hogy a parlament ezért illetékes is. Ami azonban egy kicsit elgondolkodtatott, koordinátor ülésen voltam, úgyhogy később tudtam csak csatlakozni. Nem szeretném, hogy a bizottság úgy távozzon a teremből, hogy az a benyomása, hogy félünk egy kicsit, a szabadságunkat féltjük. Általában, amikor túl sok volt a feltétel, akkor ez megijesztett bennünket, de szerintem a javaslatok most az ellenkező irányba mutatnak, és Dorfmanul úr jelentése is ezt tükrözi. Az első fő hiány számomra ügyelnünk kell. Itt nem csak arról van szó, hogy a tagállamok és a bizottság közti kapcsolat milyen számukra a gazdálkodó álló figyelem középpontjában, és ez egy kicsit elvész a bizottság anyagában. A következő kérdésem pedig átmeneti időszakokat tervezünk bevezetni, hiszen több kolléga említette már, hogy a jelenlegi menetrend alapján nem lehet ezt elérni, úgyhogy átmeneti határidők azt hiszem, hogy sokat könnyítenének ezen a helyzeten. Eh, Köszönöm szépen, kedves kollégák! Az eredmény alapú megközelítés értelmesnek tűnik. Ezt kellene a kap kapcsolatban is bevezetni. Szeretném felvetni azt a kérdést, amelyet nem említették elegé. Ez pedig az ellátási láncban a helyzete a gazdálkodóknak. Nyilvánvalóan nem szabad elfelejteni, hogy, gaz, hogy piacgazdaságról van szó, és a jövedelem problémák azért alakulnak ki, mert a gazdálkodóknak a helyzete az ellátási láncban nagyon gyönge a pilléreknek a rugalmasságát a következő időszakban könnyebbé kellene tenni, és hogy a gazdálkodók jobban beleszólhassanak, hogy hogyan használjuk az első pillért. Amikor a különböző tagállami álláspontokat nézzük, a közvetlen kifizetéseknek a különböző szintjét a tagállamokban, akkor azt látjuk, hogy amikor ezt 2020-ban elkezdjük majd e, ezt megbeszélni, addigra már meg kellene oldani ezt a problémát. Addigra a tagállamok közötti különbségeket el kellene tüntetni. A számbevőszék jelentését, a tegnapi jelentését nagyra értékelem, mert hogyha nincsen elegendő e, adat azt illetően, hogy hogyan működnek a szakpolitikák, akkor nagyon nehéz új szakpolitikát megfogalmazni. Amikor a mezőgazdasági politikai más szempontjairól beszélünk, akkor meg kell vizsgálni, hogy hogyan működtek a korábbi intézkedések. Köszönöm szépen. Még ketten kapnak szót. Ha senki más nem jelentkezik, Tesz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A legnagyobb frakció eh, szóvivőjeként eh, első, nem elsőként szólaltam fel, hanem megvártam a többieket. Örülök annak, hogy eh, Herbert ilyen rövid idő alatt elő tudta terjeszteni ezt a jelentést, és örülök annak is, hogy a bizottságot foglalkoztatja a közös agrárpolitika elképzelhető jövője. Az a hosszú tapasztalatom, hogy egy bizottsági javaslat, amikor bejött a parlamentbe, sosem távozott innen eredeti formájában még, úgyhogy az a feladatunk most is, hogy javítsunk ezen a javaslaton. Szeretnék az említett pontok közül néhányra kitérni. A jelenlegi agrárpolitikában is nemzeti szinten nagy a mozgástér. Németország ugye 16 szövetségi államból Eh, áll. Nálunk Bajorországban 12 millió lakos van, és 90 eh, ezer mezőgazdasági üzem. Belepillantottam a statisztikákba, és a gazdasági üzemek eh, csak 5%-a nagyobb, mint 100 hektár, de a gazdaságok 50%-a 20 hektárnál kisebb. Tehát nagyon összetett a struktúra Bajorországban, és ha megnézem a bajor gazdák, 500 millió eurót kapnak az első pilléren, és 1 milliárdot a második pilléren keresztül, mert Bajorország eh, a lehetséges programokat használja fel, és ez nagyon kevésbe kerül nekünk a minden második pillérből kifizetett 100 euróból 20 eurót Bajorország, 30 eurót Berlin fizet, és 50 eurót Brüsszel. Tehát azt kell megállapítanom, hogy nagyon sok tagállam nem él ezzel a lehetőséggel. A második pillér ből kifizetett támogatások főleg a családi üzemeknek kedveznek. A gazdasági, a megművelt földek 60%-ára vonatkozik a greening, azon keresztül még kapnak további pénzeket, és hogyha visszatérek a tegnapi számvevőszéki jelentésre, kedves Martin Heisling, azt javaslom, hogy olvassa ezt el, mert a biogazdálkodást kiszámította, kivette, azért mert őket kivették a zöldítési intézkedésekből. Tehát akár az Oxfam is írhatta volna ezt a jelentést. Ez egy politikai jelentés, nem egy számvevőszéki jelentés, úgyhogy éppen ezért ezt így ebben a formájában nem tudom elfogadni, és Léne elnöknek írni is fogok erről egy levelet. Amit a bizottságanyagból hiányolok, az, az, hogy a gazdaságot jobban előtérbe helyezze a gazdálkodók jövedelmét kell biztosítanunk, ezt pedig hiányolom a bizottsági jelentésből. Sok minden másról szó van, de ami a legfontosabb az az, hogy a gazdálkodók egzisztenciáját biztosítsuk, erről nagyon keveset láttam az anyagban. Nikolson. Köszönöm szépen. Dorsman úrnak minden jót kívánok a előtte álló útrhoz, de azt hiszem, hogy fel kell ismernünk, hogy egy kicsit nem a megfelelő irányban léptünk el. Különböző emberek a saját szempontjákból különböző dolgokat csinálnak nem tudjuk, hogy mi történik jövő márciusban, mi történik az átmenettel. Hát meg kell várni, de azt hiszem, hogy inkább több átmenet lesz, mint kevesebb. Állandóan az egyszerűsítés szót hallom. Mindenki ezt kéri, de amikor megkérdezem az emberektől, hogy hogy lehet javítani a kapon, mondjátok el nekem. Akkor ugyanazt a problémát látjuk. Ugyanaz a probléma, amikor a gazdálkodókkal beszélünk. Amit Európa megpróbál tenni, eh, az nem rossz gondolat, tehát, hogy más legyen a kapcsolat Brüsszellel, a tagállamokkal és a régiókkal. De az EU szakpolitikák legnagyobb problémája az, hogy a különböző tagállamok különböző módon értelmezik ezt, de még a, a tagállamokon belül is a régiók másként értelmezik, és ennek megfelelően valósítják is meg. És mindannyian rettegnek attól, hogy a bizottság, az Európai Bizottság most csalást fog -e felfedezni. Nagyon, sok olyan, nagyon kevés olyan kormány van, akik nem félnek -e az év bizonyos során, nem csak azért, mert hogy hogy komoly, súlyos problémák lesznek, hanem mert a végrehajtás az nem volt pontosan százszázalékos, tehát nem volt megfelelő annak, amit Európa kívánt volna. Nagyon ide tartozó kérdést tettek föl tegnap miért válnak egyre kevesebben a fiatalok közül gazdálkodóvá? Én nem fogok itt ülni öt év múlva, de azok, akik majd itt elnek öt év múlva, ugyanezt a kérdést fogják feltenni tulajdonképpen a válasz nagyon egyszerű. Miért választaná az ember fiatalként a gazdálkodást, amikor azt látja, hogy a társai, a barátai, azok sokkal jobb munkákat, munkát találnak maguknak, nem kell minden nap dolgozni, eh, 365 napot dolgozni egy évben, tehát, hogyha azt akarjuk, hogy a fiatalok belépjenek ebbe az iparágba, akkor ösztönözni kellene nekik. Itt nem a környezetről van szó. Az emberek csak akkor fognak jobban dolgozni, hogyha megfelelő jutalmazást kapnak ezért a legkisebb specializált gazdaságokban ugyanaz a helyzet, mint a nagyokban. Tehát miért nem mondjuk meg egyszerűen azt az embereknek, hogy ennyit kaptok. Lehet, hogy lesznek olyanok, akiknek nem tetszik, de vannak, akik több részre osztják a gazdaságukat azért, hogy több pénzt kapjanak, hát csinálják. De ha fejezzük már be, hogy vannak olyanok, akik többet kapnak, mint a mások. Ettől nem fognak a fiatal gazdálkodók a mezőgazdaságba menni és nem fognak a jövőbe fektetni. Hiszen az egyetlen módja az annak, hogy be tudjanak ruházni, mert nincsen meg a pénzük erre, hanem a 20-30 év alatt csak akkor fogja tudni ezt elvégezni, hogyha ez keményen dolgozik. Ez nem csak a számukra kihívás, hanem a bizottság, Európai Bizottság számára is, az országok számára és mindenki számára. De hogyha ezzel nem törődünk, akkor mindkét fél veszteni fog. Köszönöm. Köszönöm szépen. Joanna képviselő, aki az új alelnökünk is egyben. Ah, okay, thank you. <laughs> um, În prezent uh, suntem martorii unor schimbări în uh, sectorul agricol cauzate de... Nem szépen. Uh, változásokat látunk a mezőgazdasági ágazatban, nem tudjuk a jövőt megjósolni, de a piacon is bizonytalanságok vannak. A mezőgazdasági termékek áraival kapcsolatban olyan intézkedéseket kell hozni, amely a KKV-ket támogatja és fenntartja a mezőg- az EU versenyképességét. Románia az egyik legnagyobb EU mezőgazdasági terület, ugyanakkor a termelékenység nagyon alacsony, mert egyre kevesebben választják a gazdálkodást. Romániában a mezőgazdaságnak olyan problémái vannak, amely a nagy kereskedőkkel kapcsolatos együttműködésen alapszik. Nagyon alacsony a profit más, és ezért szükség van arra, hogy olyan eszközöket kapjanak a gazdálkodók, hogy versenyképesebbek lehessenek az egységes piacon. Sok mindent tudok támogatni a kapban, de szeretném hangsúlyozni, hogy ha a közvetlen kifizetéseknek a fenntartása a nemzeti finanszírozás hiányával, az problémákat fog okozni. A nemzeti költségvetésből való finanszírozás az nehéz probléma lesz, elsősorban itt az egységes piacra kellene koncentrálni. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném megint megadni a szót a bizottságnak, és egy kérdést szeretnék feltenni, illetve közvetíteni egy megállapítást a gazdálkodók részéről, amikor is azt kérdezik, hogy ezek az új programok miből állnak majd, és mit tartalmaznak, és azt mondják, hogy a greening 70%-a más tervekben kell, hogy helyet kapjon, de igazából ezt a 70%-ot most nem lenne szabad megbolygatni, mert ezt már definiáltuk így ebben a formában. Azt mondták, hogy ezt a 70%-ot ehhez nem nyúlunk. Megfigyeltük, hogy végeredményben ez az, ami, ami, ami felbosszant bennünket, vagy hogy kicsit finomabban fogalmazzak, ezért vagyunk kevésbé elégedettek. Igazgató úr, látom, hogy nagyon sok kérdéssel kell foglalkozni. most öni a szó. Yeah, thank you. Thank you, Chairman. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Nikolson úr hozzászólása különösen uh, a szívemhez szólt. Pontosan arra az aggályokra helyezte a hangsúlyt, amelyekre a bizottság és az én főigazgatásom is tette, amikor ezt a közleményt kidolgoztuk. Szeretnék a kérdésekre rátérni, és olyan kérdésekre koncentrálni, amelyeket többször is említettek, hiszen különben a két és fél óra vitaidő sem lesz elég a teljesítménymodellt és a kap tervet illetően többen is említették azt a kérdést, hogy a nemzeti, a regionális vagy a szövetségi szinten lévő feladatok milyenek, tehát olyan tagállamokban, ahol regionális alapon működnek. Nyilvánvaló az, hogy a követelményeket tiszteletben kell tenni, az alkotmányos követelőket, épp ezért szükség lesz megfelelő szerkezetet találni a stratégiai tervek számára, hiszen ezeket figyelembe kell venni. Na most ezt hogyan lehet, vagy kell megtenni? Ezt ki kell dolgozni, és a javaslatokba belevenni a bizottság, eh, Európai Bizottság javaslataiba. Nyilvánvalóan ez egy olyan kérdés, amelyet mi is eh, láttunk, nem csak az önökkel való eszmecserében, hanem a tanácssal való eszmecserében is, tehát világos, hogy ezt olyan módon kell felépíteni, amely a régiók számára megfelelő mozgásteret biztosít itt megállnék, mert hogyha tovább mennék, akkor csak a e, saját véleményemet tudnám mondani, és ez itt nem releváns. Azt a kérdést is felvetették, hogy e, ki fogja meghatározni, hogy ki a kedvezményezett. Azt hiszem, az aktív farmerekkel kapcsolatos vita is erre ezzel foglalkozott a közleményben őket most genuine farmer, tehát igazi gazdálkodóknak nevezzük. Sok év óta észrevesszük, hogy nagyon nagy problémát jelent a parlamentben is, de a civil társadalomban is, az, hogy hogy a mezőgazdasági támogatást olyan kedvezményeteknek nyújtják, akiknek normális körülmények között nem kellene ezt megkapni. Nagyon nehéz volt pontosan rámutatni, hogy mi kezdetnek a pontos oka, tehát hogy miért ne ez történjen. A 2013-as reformban egy olyan szabályt eredményezett ez, amely azokat a kedvezményezetteket, akiket nem lehet aktív gazdálkodónak nevezni, kizárta. Nyilvánvalóan az omnibus, tehát a gyűjtőrendelet keretében ez egy nagyon bürokratikus vonalat, szabályokat eredményezett, amelyek bizonyos esetekben olyan embereket talált el, akiket nem kellett volna, hogy megcélozzon. Ez most már fakultatívá vált, és a tagállamoknak biztosítja azt a lehetőséget, hogy amikor szükség van erre, akkor használják. Közben további megfontolásokat tettünk, elsősorban a beruházókkal kapcsolatban, akik nagy gazdaságoknak a tulajdonosáival válhatnak. Tehát ez, az, ez tőkebeáramlást jelent, amely nem feltétlenül a mezőgazdasággal kapcsolatos és amelyet amelyet bele lehet foglalni az igazi gazdálkodó, a genuine farmer fogalmába. Nagyon nehéz ezt a joga, jogszabályokba bevezetni, ez azért nekünk számánkra komoly munkát jelent, de azért vizsgáljuk, hogy hogyan lehetne megtenni. A teljesítménymodellben a tagállamok nagyobb szubszidiaritással rendelkeznek azt illetően, hogy meghatározzák ezt a valódi gazdálkodót. Hiszen a múltban azt látjuk, hogy a különböző tagállamokban más és más a helyzet, és a, tagállamoknak a problémái sem ugyanazok. A egyik tagállamban például lehetnek beruházások, a másikban pedig a gazdálkodás az csak egy ilyen mellékes üzletág lesz, amely nem a központi feladata egy bizonyos vállalkozásnak. Tehát több szubszidiaritást kellene adni a tagállamoknak, hogy meghatározzák, hogy mit is értenek ez alatt. És ez történt a gyújtórendelet megalkotása során is. Felmerült az a kérdés is, hogy a mutatók esetében most újakat fogunk ebbe bevezetni, eredményjelzőket, és azt is jelezték, hogy jelenleg nincsenek ilyenek. Tehát nincsen semmilyen valós értékelése a kapnak. Ezt, ezzel nem tudok egyet érteni, hiszen több évvel ezelőtt olyan teljesítményrendszereket vezettünk be a második pillér esetében, amely sokkal messzebb ment, mint az elsőben, de 2000, a 2013-as reformban egy közös keretet állapítottunk meg, az értékelés és a nyomonkövetés szempontjából, vagy számára, ahol nagyon sok mutató, különböző mutatót találhatunk, amely a szakpolitikának az értékelésére használható. Valószínűleg túl sok is van belőlük, és az erőfeszítéseinknek egy része pont arra irányul, hogy a mutatók számát csökkentsük, és a legrealistábbakat válasszuk ki, és ne próbáljunk újakat kitalálni, amelyek számára nincsenek adatforrások. Mert a jelenlegi mutatók számára vannak ilyen adatforrások. Ez a munka most is folyik, és már jelentősen előrelépettünk abban, hogy a mutatóknak a katalógusát elkészítsük, amelyek korlátozott számban tartalmaz mutatókat, de a jelenlegi információs és adatforrásokon alapulnak. És ezeket használni lehet, és működőképessé lehet tenni. Szendal Rokrides asszony kritikus megjegyzéseket tett a kap kapcsolatban, és a, elsősorban a bizottságot, Európai Bizottságot célozta meg ezekkel. A 2013-as reform, amely, amely a jelenlegi végrehajtandó politika is, ezt a jogalkotók elfogadták mind a tanácsban, mind a parlamentben, méghozzá nagy többséggel. Tehát azt hiszem, hogy ugyanabban az csónakban evezünk, a akkor, amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehet javítani a helyzeten. Említették a nemzetéki váltást, Nikos úr említette ezt, jó gondolatokat fogalmazott meg. Nyilvánvalóan a generációs megújulással foglalkozik ez a köz, közlemény is, és a bizottság is világosá tette, hogy számára ez a kap jövője szempontjából nagyon fontos szempont. Tehát hogy lehet bevonni új gazdálkodókat ebbe az üzletágba? De, ahogy Nikolson úr is mondta, ez azért történik, illetve nem lehet tudni, hogy a különböző tagállamokban ez hogyan történik, hiszen hallom a különböző tagállamoktól, hogy a, a fiatal gazdálkodók számára a problémák különbözőek. Vannak olyan tagállamok, ahol könnyebben elkezdhetik a vállalkozást, vannak, ahol nem tehát a jelenleg meglévő keretekben jobb lenne, hogyha tagállamok nem egy mindenkire ráhúzható azonos politikát folytatnának, hanem megvizsgálnák azt, hogy a fiatal gaz, fiatalok miért nem ö, kezdenek a mezőgazdaságban vállalkozásokat. Azt is hallottuk, hogy a közlemény nem ö, beszél eleget a piaci helyzetről. És és ez nem gazdaságpolitikáról szóló közlemény. Erre egyszerűen csak annyit mondanék, hogy az Európai Bizottság a gazdaság, gazdálkodónak a helyzetét az élelmiszer láncban fontos szempontjává tette. a helyzet javasolt, javult elsősorban a közös gazdálkodó szervezeteket illetően. Az új csomagban a tejpiac például 2011 óta ezt felhasználja, de még ez nem elegendő. Az Európai Bizottság közleménye szól egy jobban koncentrált jövedelemtámogatásról, és pont ez a célja azoknak a helyzetének a javítása, akiknek több, jobban szükségük van rá, mint másoknak. Tehát újra elosztja a kifizetéseket, és ez egyik aspektusa ennek a problémának. Aztán felmerült az igazi, valódi gazdálkodónak a kérdése is. Minél koncentráltabban, minél jobban felhasználják a támogatási rendszert, eh, az ebbe az irányba mutat. De ez nem, teheti, nem érvénytelenítheti azt az érvet, és ez egy politikai döntősnek is az eredménye, hogy a kap egy piacorientált politika. És azt akarja, hogy a gazdaságok versenyképesek legyenek. Néha kritizálják ezt, ma is hallottunk ilyen hangokat, hogy ez olyan szakpolitika, amely az exporttermékekre is koncentrál. Tudjuk, hogy az európai exportoknak a nettó szintje növekedett az utóbbi években, méghozzá jelentősen az utóbbi években. Tehát az exportorientáció szintén értéket termel a belső piacon. Ez az, nem, a mezőgazdasági termékek számára ö, piacot jelent, tehát el, értékesíteni lehet őket. Ö, és ez nem csökkenti a, a hozzáadott értéknek a megteremtését ebben az ágazatban. Tehát a, az egyik alapvető kap pozíció, amelyet már több év óta folytatott, nem csak a, a bizot, az Európai Bizottság, hanem az Európai Parlament és a Tanács is. És épp ezért ez a közleménynek is sarokköve hiszen még mindig úgy látjuk, hogy a támogatást jobban kell célirányosabbá tenni, és méghozzá jobb módon. Az eszmecsere során hallottuk azt is, többen említették, hogy a jelenlegi kap nem a homogeneitás modellje, de mi is több alkalommal világosát tettük, hogy ha megvizsgáljuk az első pillért, akkor 60-70 lehetőségből választhatnak a tagállamok. A több mint 250 támogatásai rendszerek vannak az önkéntes támogatásra a különböző tagállamokban. Ez egy olyan helyzethez vezetett, helyzethez vezetett, ahol a lehetőség arra, hogy a piac torzuljon, valósá vált. Amikor egy tagállam önkéntes kap támogatás nélküli rendszert alkalmaz, és ugyanakkor meg a másik pedig teljességében felhasználja ezt a támogatást, akkor nyilvánvalóan ez a versenyhelyzet bonyolításához vezet, problémáihoz vezet. Tehát a status quo az a jelenlegi, nem a jövőbeli, tehát a 28 tagú Európai Unió több rugalmasságot szeretne e, adni a tagállamoknak, hiszen ezt kívánják a tagállamok, de bizonyos helyzetekben ez azt okozhatna, hogy a piac torzul. Ez különösen a teljesítménymodellnek a problémája, e, de nem csak az, hiszen ez a probléma már létezik, és nem is fog elmúlni, e, mert nem lehet hátrafelé lépni, kevesebb rugalmasság és szubszidiaritás felé. Hallottuk, hogy az állat jól lét kérdését nem vetették föl eléggé. Én az előadásomban említettem, és szerintem a közleményben is említették. Nyilvánvalóan a, ez már a kereszt, ez a kölcsönös megfeleltetésnek már része. Ez azt jelenti, hogy a, azok az a gazdálkodók, akik nem tartanak bizonyos normákat tiszteletben, azok nem kapnak teljes támogatást. Most akkor lényeges jogszabályváltozatos az állatjóléten illetően nem fér bele a, ebbe a keretbe és a helyzet javításához a kapban azt tehetjük, hogy megpróbáljuk kísérni azokat a szabályokat, amelyek már léteznek, például a kölcsönös megfeleltetés szabályát, azért, hogy ezeknek könnyebben lehessen megfelelni, és olyan támogatási rendszereket felajánlani, elsősorban a második pillérben, ahol a tagállamok állatjóléti kedvező intézkedéseket hozhatnak. Pont erről szól ez a szakpolitika, és ez lesz a jövőbeli szakpolitika is. Tehát ezt a közlemény nem utasította el és a bizottság ezt a következő kapban is látni szeretné. Heisling úr mondta, hogy az a benyomása, hogy a közleményünk az olyan megállapításon alapul, hogy nem tudjuk, nem tudunk kiállni igazából a, a tervünkkel, és nem akarjuk most már azt a munkát elvégezni. Azt hiszem, hogy nem ilyen egyszerű a kérdés. Nem a bizottság nem áll a helyzet magaslatán, hanem az utóbbi évek politikáját az utóbbi években kritizálták azért, mert összetett, és ugyanakkor a bizottság beavatkozik abba, hogy mi történik a helyszíneken a, említették a pénzügyi korrekciókat, amelyek gyakran nem kapcsolódnak konkrét szakpolitikai kérdésekhez, hanem inkább technikai kérdésekhez az helyszínen, a megvalósítás kérdéseihez. Azt a kérdést kell feltenni magunknak, nem azt, hogy, hogy most túlterheltek vagyunk, hiszen ez a teljesítménymodell valóban nagyon sok munkát ad nekünk, de inkább az a kérdés, hogy jó helyen húztuk-e meg a felező vonalat eh, az európai és a nemzeti szinten eh, teendő feladatok között. Hajszling úr azt is mondta, hogy a bizottság azt állította, hogy 80 ra a területeknek a zöldítés alá, által érintett, a számvevőszék pedig 5%-ről beszélt, nem így van azt mondta a számbevőszék, hogy 5%-ban látják a javulást, tehát, hogy több történik, mint korom, korábban. Nem annak a kérdése, hogy ez most helyes vagy nem helyes, tehát nem az a kérdés, hogy 8%-a tartozik az zöldítés alá, vagy 5%, hanem, hogy elérték-e azt, amit szándékoltak elérni ezt mondta a számvevőszék. Ugyanakkor azt is szeretném említeni, hogy a számvevőszék azt a megállapítást is tette, hogy a bizottságnak a zöldítési programja sokkal ambiciózusabb volt, mint a jogszabálynak a célja. Tehát ez nagyon fontos, hogy a zöldítés szempontjából egy e, relatíve egyszerű, egyenes javaslatot felvizezték és most a számvevőszék osztályoz bennünket. Na most, hogy ez politikai okok miatt van, vagy nem, ezt nem tudom. A közleményben, és ezért hangsúlyoztuk annyira a környezetvédelmi felépítményre, mert el szeretnénk mozdulni olyan rendszert ből, amely sok ember szemében nem érte el azt a célját, és először próbáljunk meg egyszerűsíteni, de ugyanakkor belevenni, és ezt szeretném ismételni, ezt a központi zöldítési követelményt méghozzá még ambiciózusabban, és meghatározni a feltételrendszert, és ugyanakkor ez lenne az alapvonal a második pillérben. Ez egyszerűbb lenne, és mivel a kölcsönös megfeleltetés eléggé hatékony rendszer, ígéretesebb lenne. Hallottunk az EU megközelítésről, De Castro úr mondta, a stratégiai tervekkel kapcsolatban, tehát hogy ez elvezethetne az első pillérben való társfinanszírozáshoz. Azt hiszem, hogy ez a kérdés az MFF, tehát a több éves pénzügyi kerettel kapcsolat által motivált, és ezt a bizottságnak a közleménye nem is említi az MFF-fel kapcsolatban. Ez talán jó jele annak, hogy ezt tiszteletben tartjuk, de nem ahhoz kapcsolódik, hogy van-e stratégiai terv. Azt hiszem, hogy ez egy olyan kontextus, amely nem igazán realista. Remélem, Kolumbia úr, nem tudom, hogy jól lehítem a nevét, azt a gyanút fogalmazta meg, hogy a bizottság a kifizetésekkel kapcsolatban el, kell, el akarná állni ettől. Nem, nagyon világosan megfogalmaztuk, hogy a, kifiz, a közvetlen kifizetések azok az Európai Unió jövedelem támogatásának a gerincét alkotják, tehát további feladata is lesz, szerepe lesz, és mi egy célzottabb rendszert szeretnénk, amely jobban felel meg, jobban megfelel a gazdálkodóknak a helyzetéhez a különböző régiókban és tagállamokban. A jogszabály alkotónak a szerepe ebben a folyamatban továbbra is az, hogy az alapvető aktusokkal kapcsolatban a, a lehető legtöbb tartalommal töltsék meg ezeket, vagy például a teljesítménymodellben esetében a jogalkotónak arról kell döntenie, hogy a bizottságnak ez a lehetősége valóban szükséges-e, és milyen módon kellene e-, ezt megfogalmazni Egyelőre nem látom, hogy ez más lenne, mint a korábbi gyakorlat, tehát hogy a jogalkotói az utolsó szó. És ezt az eszmecserét is nagyon várjuk említettek még más kérdéseket, mint például a konvergencia kérdése, de ezekkel kapcsolatban nem szeretnék hozzászólni, mert ez az MFF vitához kapcsolódik. És ott újra és újra elő fog fordulni. Méghozzá intenzívebben. Három világos kérdést tett fel Linz úr. Az első az volt, hogy a kap tervnek a felépítménye milyen. Újra ismételném, hogy természetesen az alkotmányos követelményeket a tagállamokban figyelembe kell venni, és tiszteletben kell tartani, és ez azt jelenti, hogy a regionális vagy föderális, vagy a Németországban a lender szintjén be kell vonni őket egy megfelelő módon a tervbe a bizottság, az Európai Bizottság még nem látja száz százalékig, hogy hoz lehet megtenni, de dolgozunk rajta, mert ezt figyelembe kell venni. Annyit is szeretnék még mondani, hogy tudatában vannak annak, hogy ez a felépítmény biztosítania kell, hogy ennek a felépítménynek, hogy ne a leglassúbb alkotó részt várja mindenki. Ezt fel kell építeni, és nem szabad ez, meg, hogy megakadályozza az előrelépést. Az, a kérdés az, hogy a zöldítés a második pillérbe megye. Nem, a világos a válasz. Ezeket a feltételrendszer alapvető szintjébe kellene venni, amely a kölcsönös megfeleltetésnek be, fogalmába is illik. Aztán azt is megkérdezte, hogy az első és második pillért összekapcsolják-e, verknüpt lenne németül. Azt hiszem, hogy ezek már össze vannak kapcsolva, hiszen ugyanannak a szakpolitikának a részei, a kap az az első és a második pillére épül, de amennyire lehetséges, egy stratégiai terv is összeköti őket, és az, hogy a tagállamok megvizsgálják a tervezési folyamat során, hogy milyen intézkedésekkel tudják ezt elenni, elérni az első vagy a második pillérben lévő intézkedésekkel. A, említettünk egy modellt, amikor a, a tagállamok egyenlő környezetvédelmi elemet vehetnek be, például a TAP érték elemet és a többi. És választhatnak, hogy az első vagy a második pillért akarják tehát választhatnak a tagállamok, ami a szubszidaritást szolgálja. Szép McGuinness asszony az alapvonalat kérdezte, ez a feltételrendszer szintjérhez tartozik. Tehát a feltételrendszernek a szintje az, az alapvonalnál van, és mindenkinek ezt tiszteletben kell tartani. Feltette azt a kérdést is, hogy lesz-e e, terület alapú e, közvetlen kifizetés. E, nem volt semmi olyan a közleményben, ami azt jelezné, hogy ez a jövőben nem így lenne. Semmi sem jelenti azt se, hogy ne lehetne általán kifizetés, terület alapú általán kifizetés, de nyilvánvalóan a környezetvédelmi követelmények az rendszer részét képezik. Azt is hallottuk, hogy nem kellene új élőhelyeket finanszírozni, hanem a meglévőket. Most akkor visszatérünk arra a kérdésre, amit azt hiszem Veszék is említett, és Hajszlenk úrnak adott válaszomban is említettem. A kérdés az, hogy a megnövekedett környezetvédelmi ambíciók nem azt jelentik-e, hogy túllépünk azon, ami most létezik, és több környezetvédelmi hasznát teremtenénk a kapnak, mint amennyit a jelenlegi status quo már megteremt. A tisztesség, tehát a fairness kérdésére nincsen megfogalma, meghatározásom. A bizottság javaslata alapján a jogszabályalkotók ez, erről hosszasan vitáznak, de a közvelemény sorában lévő megfogalmazásban a közvetlen kifizetések tisztességesebb elosztása gyakran felmerül. A mentesítésnek a állásfoglalás tervezetében is a bizottság erről beszél, tehát hogy tisztességeben legyen elosztva a közvetlen támogatás. Ez a tisztesebb osztás a 80-20 százalék elosztással kapcsolatos. Ez egy logikus helyzetet tükrözi, ugyanis a, a, a terület elosztás az ezt a 80-20 százalékot tükrözi, mert 20 százaléka a gazdálkodóknak, 80 százalék területen dolgozik. Tehát ez azt jelenti, hogy a támogatás 80%-a, a gazdálkodók 20%-ához jut el. Ugyanakkor, amikor részleteiben megvizsgáljuk ezt, akkor azt látjuk, hogy 71%-a a támogatásnak az 5 és 250 hektár közötti gazdaságokhoz jut. Ez azért megváltoztatja a helyzetet, mert az azt jelenti, hogy majdnem az egész ennek a 80%-nak olyan gazdaságokhoz megy, amelyek családi gazdaságok. Nyilvánvalóan különböző méretűek, hiszen hallottuk a Bayer, Bajor helyzetet is, ahol kisebbek a gazdaságok, de például más tagállamokban, vagy Németország más részein 100-150-200 hektáros gazdaságok normálisak lennének. Tehát nem szabad túl gyorsan következtetéseket levonni ebből a 80-20 ról hanem részleteiben megvizsgálni ezeket. Ugyanakkor valószínűleg vannak jó okai annak, és ezt említettük a közleményben is, hogy meg kell vizsgálni a nagy kedvezményezekteket, akik a kaptól akár millió eurókat kapnak, és megnézni a korábbi javaslatokban, hogy nem lehet-e méretgazdaságosság kérdését alkalmazni. Majdnem eljutottam a végére a kérdéseknek. Ugyanakkor még van egy fontos kérdés, az átmenet kérdése. Két helyzet között kell különbséget tenni. Néhányan beszéltek arról, hogy az idő lehet, hogy nem elég hosszú, mielőtt az újabb parlamentet megválasztják, hogy lezárja a, a kap jövőjét illető tárgyalások javasl- szóló javaslat, javaslatokat. Nyilvánvalóan ebben a helyzetben a tárgyalások tovább folytatódnának. Persze most csak találgathatunk, hogy ez mikor lenne, és ez olyan helyzethez vezetne, amikor nem végzünk elég korán, hogy a 2020-as új szakpolitikát bevezessük. Ez Pontosan ugyanaz a helyzet, mint az utolsó reformnál történt, amikor a bizottság javaslatait a jogalkotók így fogadták el. Van ugyanakkor egy másik helyzet is, amikor minden terv szerint halad, de a kérdés az, hogy mennyi időbe telik ezeket a döntéseket, határozatokat megvalósítani, mire elfogadják ezeket az új teljesítménymodelleket. Itt elegendően hosszú átmeneti időszakra van szükség azért, hogy minden szinten e, végrehajthassák ezt az új keretet. Ez azt jelenti, hogy elég hosszú időt adunk a tagállamoknak, a kifizető ügynökségeknek, a gazdálkodóknak, hogy megértsék, hogy mi történik, és hogy hol lesz a helyük ebben a rendszerben, és a bizottság számára is e, e, ugyanez szerényen hangzik, hiszen mi a, nem a vita elején állunk, de nyilvánvalóan javítani kell a nemzeti terveken is, és ez nem történik meg egy éjszaka alatt. Remélem, hogy minden kérdésre válaszoltam, ha nem, akkor bocsánatot kérek, de szerintem lesz még alkalom, hogy ezeket megvitassuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. A kérdésekkel egyébként csak azokra a problémákra kívántuk felhívni a figyelmet, amelyeket fontosnak tartottunk, hogy az önök számára elmondjuk, így önök is tudják, hogy a mi munkánkban mi merül fel, és hát természetesen nem lehet így rögtön válaszolni mindenre, és én megköszönöm a azt, hogy igyekeztek az valamennyi felvetésre reagálni. Természetesen bármi felmerül, a szakértőket is meg fogjuk kérdezni, a választóink véleményét is, és így tovább, és természetesen kapcsolatban maradunk önökkel, tehát minden továbbítunk önöknek, a bizottságnak, és természetesen az előadónknak is, aki felelős ezért a témáért. Ezzel azt hiszem, hogy ezt az eszmecserét most lezárhatjuk. Nagyon aktívan dolgozik a bizottság velünk párhuzamosan, és ezt szeretném megköszönni. Remélem, hogy a jövőben is ugyanilyen együttműködést tudunk folytatni. Hát nyilván 2019-ben majd ugye választások lesznek, de lesz idő arra, hogy a bizottsággal és a tagállamokkal együttműködve elő tudjuk készíteni a terveket és a jogszabály átültetését. Tudjuk, hogy ez nem könnyű. Tehát mondom, tudjuk, hogy nem könnyű a feladatunk. Köszönöm szépen, és most Dorfman úr foglalja össze egy kicsit a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Igazából csak röviden lezárásképpen szeretnék hozzászólni tartalmilag, azt hiszem nem kell nyilatkoznom, hiszen egy nagyon részletes és érdekes vitát tartottunk most a tartalmi kérdésekről, aztán március 12-én Strasbourgban ismertetni fogom a jelentést, és akkor lesz majd egy érdemi vita a tartalmi kérdésekről is. Még egyszer szeretném a kollégákat arra kérném, hogy már most olvassák át ezt a tervezetet, és tegyünk egy kísérletet arra, hogy az elkövetkezendő hetek során konstruktívan dolgozzunk a módosító indítványokon. Természetesen állok rendelkezésünkre kollégáimmal együtt, irodámmal együtt, most pedig meg kell próbálnunk betartani, tartani a menetrendet, hogy május végén aztán a parlament elő tudja terjeszteni az állásfoglalását a bizottságnak. Fontosnak tartom azt is, hogy lényegi kérdésekben, alapvető kérdésekben egyértelmű álláspontot alakítsunk ki parlamentként és felelős társjogalkotóként. Ezeket az alapelveket keresztül tudjuk vinni. Ez a célunk. Köszönöm szépen még egyszer. A bizottságnak is köszönöm a részletes válaszokat a kérdéseinkre. Jeszcze raz panu dziękujemy. Még egyszer köszönetet mondok mindenkinek. Köszönöm szépen az eszmecserét, az együtt végzett munkát, a kollégáknak is, és a bizottságnak is köszönöm. Nem szerettem volna időkereteket szabni, azt szerettem volna, hogy mindenkinek legyen a szabadsága arra, hogy kifejezze a véleményét, hogy hozzászóljon szabadon, kifejtse az álláspontját. Hát látom, hogy azért most elkezd bennünket szorítani az idő, úgyhogy ugorjunk is a következő, egyben az utolsó napi rendi pontunkra, ami ugye most a fölcserélt 12-es pont, tehát az egészséges egészségügyi megközelítés szerinti európai cselekvési terv az antimikrobiális rezisztencia az AMR leküzdése érdekében. Előadónk már Matt Carty, és a véleménytervezet megvitatásáról van szó, arról van szó, hogy az antimikrobiális rezisztenciával hogyan tudunk ellen hogyan tudunk küzdeni a mezőgazdaságban. Aguilera asszony az illetékes, és van egy új tanulmány, amely egyébként arról szól, hogy nem megfelelően használják fel az antimi- a antibiotikumokat, és ez az állat és az emberi egészségügyben is megfigyelhető. Ezen anyagoknak a felhasználása túlzott mértékben ugyanis csökkenti az antibiotikumok hatékonyságát, és a bizottság egyébként már benyújtotta decemberben Strasbourgban a legújabb anyagát, erre a rendelkezésre az 53-as cikk vonatkozik. Először ugye Kadenbach úr fog majd következni, az, ja bocsánat, az MV szakbizottságból ő ugye az előadó, és a mezőgazdasági bizottságban is követi a témát. Remélhetőleg a módosító indítványokat majd be tudja jól építeni a szövegtervezetbe. Most csak ezt tájékoztatásul mondom. Mert ugye Káti kolléga az előadó, Tehát az előbb mondtam, a, az MV szakbizottságban Kadenbach úr az előadó, viszont a mi előadónk Matt Carty és ezért neki adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Az emberi egészségre ez az egyik legnagyobb fenyegetettség. Egyetlen egy antibiotikumot, antibiotikumot felett, fedeztek fel az elmúlt 30 évben, ha hiszik, ha nem és tavaly februárban a WHO jelentése szerint egy generáción belül ott leszünk, hogy nincs új antibiotikum, amely a rendelkezésünkre áll, és közben 10 millióan fertőződhetnek meg. Tehát a közegészségügyi kérdések nagyon komolyak, az antimikrobiális rezisztenciának a társadalomra hatalmas hatása lehet. Tudjuk, hogy nagyon sok orvos használja az antibiotikumokat a fertőzés és megbetegedések kezelésére az embereknél, de ugyanez igaz a gazdaságokban is, a gazdák is antibiotikumokat adnak állatainknak, állataiknak a betegségek leküzdésére, és nagyon fontos volt az állatjólét terén az antibiotikumok felhasználásának a lehetősége, és ezért is nagyon fontos, hogy az AMR jelenséggel foglalkozunk, és hogy olyan megközelítést alkalmazunk, amely felismeri, hogy kapcsolat van az állatjólét és az emberi egészség között. Tudom, hogy a gazdaságokban felhasznált antibiotikumokkal kapcsolatban nagyon sokan elmondják majd a véleményüket a gazdákra vonatkozó szabályokról. Ezt már lehetett hallani ma délelőtt is, a bürokratikus terhek és így tovább elhangzottak, tehát hogy ezeket csökkenteni kell. Azt is el kell, fel kell ismerni azonban, hogy a társadalom nagy árat fizet azért, hogyha elveszítjük azokat a gyógyszereket, amelyek megvédenék az egészségünket. Megpróbálom kiegyensúlyozni ezt a két aspektust a jelentés tervezetben, a véleménytervezetben. Mondtam, hogy az elmúlt 30 évben csak két gyógyszert fedeztek fel. Mindezt annak ellenére, hogy a bizottság több mint 1,3 milliárdot fektetett a kutatásba 99 óta. Ez az EPRS-től kapott adatok szerint van így. Más országokban más a helyzet, Új-Zéland például új megközelítést vezetett be az állatorvosi gyakorlatában, tehát például igyekeznek 2030-ra megvalósítani az antibiotikummentes kezelést, állatgyógyítást, azt hiszem, hogy nekünk is lépéseket kell tenni a jó irányba. Azt mindenképpen azonban garantálni kell, hogy ne a gazdákat vádoljuk egyszerűen, ennél bonyolultabb a helyzet. A mezőgazdaságban teljes kultúrája van ennek, hogy az antibiotikumokat felírják, értékesítik és beadják az állatoknak jogalkotási megoldások, finanszírozás, képzés, az üzleti kultúra megváltozása, egyforma standardok a kereskedelmi megállapodásokon és a keres, egyáltalán a nemzetközi kereskedelmi megállapodások maguk mind-mind Eh, az új eh, helyzet megteremtésének a feltételei közé tartoznak, és remélem, hogy a kollégákkal, illetve az ENVI szakbizottságbeli kollégákkal is eh, nagyon jó lesz az együttműködés, a módosítókat be tudják majd nyújtani. Február 28-a ezeknek a határideje, ezt még tájékoztatásul elmondom. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Az első hozzászólunk, ugye az árnyék előadók lesznek, megint ezt asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az előadónak is a munkáját. Azt hiszem, hogy egyetértünk tulajdonképpen sok mindenben. Az emberi egészség nagyon fontos mindenkinek. Az első bekezdésben azt hiszem pozitív elismerni, hogy ez nem csak az állatállomány esetében vizsgálandó kérdés, az antibiotikumok felhasználása, hanem az emberi egészségben is. Üdvözlöm a kettes bekezdésben azt, hogy felhívják a bizottságot és a tagállamokat is, hogy cselekvési tervek legyenek, hogy tegyék meg ezeket a lépéseket a helyi szinten, a célkitűzéseket fogalmazzák meg. Tehát egyfelől koordinációra van szükség, a tagállamok a egészségügyi és agrárminisztériumai kell, hogy koordináljanak egymással. A következő téma a hármas bekezdés például a takarmányban adagolt gyógyszerek. Már 2016-ban foglalkoztunk ezzel, és amikor azt mondom, hogy újabb jogszabályokra van szükség, nagyon óvatos vagyok, mert ezt gyakran hangoztatjuk, de igaziból a meglévő jogszabályok pontos végrehajtása lenne elengedhetetlen. Azt hiszem a mezőgazdasági bizottságban ez kellene, hogy a fő üzenetünk legyen, hogy a legújabban elfogadott jogszabályokat is hajtsák végre megfelelően, mielőtt újakat hozunk. A kutatás igen elengedhetetlen az emberi egészségi területén, illetve az állategészségügy területén is kutatásra van szükség. Hát ennek megvan a költsége. Kérdés, hogy a vállalatok szándékában áll-e ezt befektetni. Jobb a megelőzés, mint a gyógyítás viszont, tehát a betegségek megelőzése az állatállományban elengedhetetlenül fontos engem aggaszt az, hogyha valaki azt mondja, hogy ó, hát nem fogunk egyáltalán antibiotikumokat használni, ezt megszüntetjük teljesen. Ugyanis itt felmerülnek olyan helyzetek, hogyha ö, olyan állatbetegségek merülnek fel, amelyeket csak antibiotikummal lehet kezelni, akkor ezeket nem lehet ö, gyógyítatlanul hagyni amennyiben visszaélés következik be, tehát visszaélnek az antibiotikumokkal, erre is van jogszabály, tehát a tagállamokra lenne szükség, hogy hajtsák végre ezeket a jogszabályokat, ellenőrizzék ezeknek a betartását és lépjenek fel ha valaki nem tartja be a szabályokat. Nagyobb, mindenkinek nagyobb tájékozottságra lenne szüksége, az előadó már utalt erre, az állatjólét és az, a közegészségügy közötti kapcsolatról tájékoztatni kellene mindenkit. Köszönöm, elnök úr. Szántos kolléga. Köszönöm, elnök úr. Először is mert Kárti úrnak szeretnék gratulálni ezen tervezetért illetve most szeretném megköszönni az ismertetőt is. Az antimikrobiális rezisztencia egy nagyon komoly kihívás és egy globális fenyegetés is egyben, éppen ezért a, a betegségek ellenőrzése alá vonása szempontjából fontos a profilaktikus megközelítés. Meg kell őriznünk a betegségek kezelésének kapacitását az állatok és az emberek esetében is. Ki kell emelnünk ebben az, esetben, ebben az esetben ennek az új cselekvéstervnek a hármas dimenzióját, ugye az emberegészség, a környezetvédelem és az állategészség is részét képezik az új mikroorganizmusokkal szemben. Ez a jelentés ennek a tematikának a megfelelő aspektusait világítja meg a mezőgazdaság szemszögéből. Szeretném hangsúlyozni, hogy a tagállamok elkötelezettsége milyen fontos a cselekvési tervek végrehajtása során, a nemzeti cselekvési tervek végrehajtása során, és megfelelő ösztönzésekre van szükség, hogy eleget tegyenek a céloknak is. A cselekvési tervek fontos, hogy mérhető célokat tartalmazzanak, hogy elérjük a célokat, és ezeken keresztül lesz majd lehetséges a hatékonyságot értékelni. Ugyanakkor ösztönöznünk kell a nemzetközi együttműködést is ezen a területen, a tagállamok között, valamint az Unió és egyéb harmadik országok között a regionális partnerségen keresztül. Így lehetünk hatékonyak az antimikrobiális rezisztenciálni küzdelemben. A különböző szintű együttműködés szintén fontos a fejlesztés, illetve a kutatás terén is Éppen ezért szeretnék ilyen módosító indítványokat előterjeszteni, amelyeket remélhetőleg Kárci úr és a többiek is elfogadnak majd. Köszönöm. Antoszó Vajc. Vajc képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és Kárti úrnak is köszönöm a javaslatot. Szeretnék egy bizottsági sajtóközleményből idézni. 25 ezer páciens hal meg Európában évente a multirezisztens baktériumok miatt, és a kutatásokból kiderül, hogy ha nem hozunk gyorsan ellenintézkedéseket, akkor 2050-ig a multirezisztens baktériumok a gyakoribb elhalálozási ok lesznek, mint maga a rák. Éppen ezért látható, hogy milyen fontos, hogy azonnal intézkedéseket hozzunk. Utalnék arra, hogy mi köze van ennek a mezőgazdasági politikákunkhoz, Felmérésekből kiderül, hogy az ökogazdálkodások esetében a gazdálkodások 13%-ában találtak multirezisztens baktériumokat, míg például a hagyományos sertéstenyésztésnél a gazdaságok 50%-ában találtak multirezisztens baktériumokat, és hogy mit értünk ipari mezőgazdaság alatt. Egnyú úrnak szeretném ezt mondani. A gazdaságok 70%-ánál találnak multirezisztens baktériumokat. Azt hiszem, hogy ebből látható, hogy hol kell fellépnünk a problémával szemben és látható így is, hogy milyen gazdaságokat kellene az európai adófizetők pénzéből támogatni, azért, hogy az állampolgárok egészségét jobban védjük. Pani poseł Aguilera. Aguilera képviselő következik. Gracias, presidente. Eh, Köszönöm, elnök úr. Kadenbach kollégám nevében szeretnék elnézést kérni, mert sajnos távoznia kellett, de szeretett volna itt lenni az eszmecsere során, és gratulálni szeretne Kárti úrnak a jelentéséért, ami egy nagyon jó kiinduló pont a szakbizottságban a további eszmecseréhez. Szeretnék utalni néhány olyan aspektusra, amely szerepel ebben a jelentésben. Egyetértek meg Guinness asszonynal, abban a tekintetben, hogy jogalkotási megoldásokat vár el az előadó. Én hiszek a cselekvési tervekben, a nemzeti globális cselekvési tervekben, és talán jobb nyomonkövetésre is szükség volna. Ez a jogalkotási javaslat már létezik, ahogyan hallottuk, ugye például az állatgyógyászati készítmények, takarmányok esetében, a tanács húzta az időt, és most kezdődik emiatt csak a trialógus a gyógyászati takarmányok kérdésében. Így ennek a jobb alkalmazásával érhetjük el azt, hogy csökkentsük az antibiotikumok használatát. Remélhetőleg lesz valamilyen további szabályozás is, amelyet bejelentett már a bizottság és azt hiszem, hogy ezzel kielégítő lesz a javaslatok palettája. A az antimikrobiális rezisztencia tekintetében szerintem nem új jogalkotási javaslatokra van szükség. Azzal egyetértek, hogy a kutatást mindenképpen ösztönözni kell, ez kulcsfontosságú. Ha nincs további kutatás, akkor nem is fogunk megoldást találni erre a problémára. Éppen ezért noha voltak kutatások, ez teljességgel elégtelen volt eddig, tehát ezt ösztönözni kell. És a fenntarthatóbb gazdaságok fejlesztése is fontos, úgyhogy ezek fenntarthatóak, és versenyképesek legyenek a fenntarthatóság tekintetében. Előre kell lépnünk, de nem téveszthetjük szem elől a versenyképességet, mert különben az állattenyésztők nem fogják folytatni ezt a tevékenységüket. Tehát éppen ezért fontos, a több fenntarthatóság és egyúttal a nagyobb versenyképesség is ezzel összefüggésben. Lezárásképpen nem értek egyet teljesen a nyolcas pont definíciójával. Szerintem egy kulturális váltásra van szükség. Kevesebb antibiotikumot kell általában felhasználni, de azt mondani, hogy bizonyos állatgyógyászati készítményeket a profit növelése érdekében túlzottan használnak, ezzel nem értek feltétlen egyet, igazságtalanak tartom hogy eh, ahogy ebben a mondatban ez eh, szerepel, szerintem az egész társadalmat, eh, az egész társadalom figyelmét fel kell hívni arra, hogy az állatgyógyászatban és az emberi egészségügyben is csökkentsük az antibiotikumok használatát. Az intenzív gazdálkodás kapcsán pedig hangsúlyoznám, hogy a fenntarthatóságot kell ösztönözni, de a versenyképesség csökkentése nélkül, máskülönben elfogynak az állattenyésztők az Európai Unióban. Egnyúl. Thank you. Well, this is a really, really... Köszönöm szépen. Ez egy nagyon fontos téma. Mindannyian ismerünk embereket, akik nem élnének ma, hogyha nem lettek volna antibiotikumok. És hogyha ezek a vírusok ellenálló képesek lesznek, akkor ezek az emberek elvesztették volna az életüket, vagy a jövőben el fogják veszteni az életüket. Hadd mondjam el, csirke tenyésztőként a tapasztalataimat. Mi az úgymond ökológikus megoldást követjük, tehát szabadon tartjuk a madarakat, és sokan azt gondolják, hogy ez a jó út. De hadd mondjam el, hogy milyen problémával nézünk szembe. Rájöttünk, hogy a víz ellátó rendszerünkbe piszok jutott be, és nagyon sokáig tartott, mire kiderítettük, hogy ennek hol van a forrása, hol kerül ez be az ivóvízrendszerbe. Sikerült megoldani végül. De amire rájöttünk, az az, hogy ugye ha ezeket a madarakat kiengedjük reggel, akkor a legközelebbi, legkoszosabb, mocskosabb tócsából is isznak, és ott aztán ezekből a gusztustalan tócsákból ugyanolyan gusztustalan betegségeket kapnak, télen ez a valódi élet. Ezek a való hétköznapok. Hát mi is szeretnénk azt mondani az állatorvosnak, hogy nem tarthatnák mondjuk ezeket a madarakat délig bent, hogy akkor ott szépen a tiszta vizet igyák, és a takarmányt elfogyasszák, és így tovább, de akkor nem lennénk, nem eshetnénk ebbe a kategóriába, hogy szabadon tartott madarakat forgalmazunk, akkor ugye az már más kategóriába esik. Vannak problémák, az elhullott madarak, az ürülékük, és így tovább. És ennek a problémának a megoldása egyfelől az, hogy jön az állatorvos, ad antibiotikumokat, és két nap alatt csökken a beteg madarak alánya, és így tovább. Nem akarok 500 ezer fontot elkölteni arra, hogy nem használok antibiotikumot. Egész egyszerűen el sem tudom képzelni azt, hogy tétlenül nézzem antibiotikumok használata nélkül azt, hogy mi történik ezekkel a beteg állatokkal. Itt most jogszabályokkal, jogszabályokról beszélünk, hogyha van egy olyan jogszabály, hogy ennyi úr nem használhat antibiotikumot, akkor az az én halálom, tehát nekem akkor végem van, lehúzhatom a rólót. És ezek a az egyes pillér kifizetések, amelyeket majd az ön barátja kap meg Írországban, hogy is hívják. Na mindegy, hát van egy alap, és döntést kell hozni mindenkinek. Használok antibiotikumokat, vagy levágom az állatokat. Nem tarthatatlan az a helyzet, hogy egyre több állat betegedjen meg, és ez mindenütt probléma szerte a világon. Rengeteg témát kell meggondolni. Jó, hát akkor valaki levágja az állatait, és ezért kap kifizetést. Elnézést kérek, elnök úr, talán túl sokáig beszéltem, de nagyon érdekes kérdés ez. A szupermarketektől is támogatást kell kapjunk ahhoz, hogy mi fel tudjuk adni az antibiotikumot. Tehát támogassák akkor azokat a gazdaságokat, ahol nem adnak antibiotikumot az állatoknak. A rezisztencia és a tolerancia között azért nagy különbség van. Vannak olyan vadmadarak, amelyek nagyon jól tolerálják azokat a problémákat, amelyekkel mi itt küzdünk. Van GM technológia, talán ezeket a géneket valahogy a mi csirkéinkbe át lehetne ültetni, hogy ők is ellenállóak legyenek. Érdemes erre, erről elgondolkodni. Köszönöm. Nos, toleráns voltam, mert hosszú volt a hozzászólása. Buda úr következik. Köszönöm, elnök úr. Beszéltem a sertés tenyésztő és baromfi tenyésztő gazdákkal, és beszéltünk arról, hogy hogyan lehetne kezelni ezt a problémát. A válasz az volt, hogy Azt mondták, hogy nagyon kevés állatgyógyászati takarmányt, illetve antibiotikumot használnak a gazdák. Az állat jóléti aspektusokat figyelembe véve. Ellátogattam egy sertéstenyésztő üzembe, és azt mondhatom, hogy még az emberek lakása, a ház maga sem volt olyan jó állapotban, mint maga a gazdaság. Tehát ezeknek az állatoknak nincs szükségük állatgyógyászati takarmányra. Meg kell teremtenünk tehát az állatjóléti feltételeket, és ezeket a bevált gyakorlatokat, a jó körülményeket kell ösztönöznünk, mert ezáltal csökkenthető az antibiotikumok használata és más szarvasmarha tenyésztők például ugyanebben a térségben azt mondták, hogy inkább kezelés helyett levágják az állatokat, mert a kezelés sokkal költségesebb, arról nem is beszélve, hogy nem tudják, hogy jól végződik-e. Tehát az állatjóléti feltételek ösztönzése által talán csökkenthetnénk az ilyen takarmányok, illetve gyógyszerek, valamint antibiotikumok használatát. Köszönöm szépen. Röviden kérem, hogy szóljanak hozzá, Flanagan úr. Uh, thank you very much. As the previous speakers have said, this is a... Köszönöm szépen. Az előttem szólókhoz hasonlóan ez egy óriási jelentőségű kérdés. Az antibiotikumok használata, valamint az antibiotikumok felfedezése az egyik legcsodálatosabb dolog, amit fel tud mutatni az emberiség, és um, ennek uh, óriási haszna is volt. A gyermekeim tanárai is azt mondták idén télen, hogy sohasem hiányzott még ilyen sok gyerek az iskolából. Egyik gyógyszer adag után a másikat kapják, és úgy tűnik mégsem működnek, mégsem használnak, úgyhogy egy veszélyes úton haladunk. Végeredményben azt hiszem, hogy egy gazda nem akar ártani senkinek az egészségének, egyszerű, tiszta és jó minőségű élelmiszert szeretne előállítani, ugyanakkor ott van egy másik kérdés is, meg kell élniük, és hasznot kell teremteniük, nyerességre kell szert tenniük, ehhez pedig vannak bizonyos költségeik. És ha ezen az úton haladunk tovább, túlzottan használ, túlzott mértékben használunk antibiotikumokat, akkor ennek lesz egy nagy költsége. Ennek persze a Brexitnek ugye lesz több hátránya is, és eh, az egyik nagyon komoly eh, kára az lesz, hogy az a szakértelem, az a tudás, amit Nicholson vagy Egnyú úr eh, hoznak ide, az felbecsülhetetlen a jelenlegi időkben. Nagyon hasznos, nagyon tanulságos, de a tény az, hogy az ember elmehet és vehet antibiotikummentes tojásokat, ökológiai módon előállított tojásokat, de ezek nagyon sokba kerülnek. Hazámban, az én körzetemben van, aki a szabadon a szabad tojásokat veszik, illetve azokat a tojásokat, amelyek olcsóbbak. Tehát a, nyilván a megelőzés jobb, mint a problémák orvoslása, de úgy tűnik, hogy ebben az értelemben a megelőzés nagyon sokba fog kerülni. Hogyha ezt az utat választjuk, akkor ehhez pénzre van szükségünk, ezt meg kell tennünk persze, de ez nem lehet, hogy úgy történjen meg, hogy ártunk az előállítóknak, a gyártóknak, tehát ez sok pénzbe fog kerülni. Honnan vesszük majd ezt a pénzt? Hajszling képviselő. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Árnyékjelentés tevője vagyok az állatgyógyászati készítményekről szóló jelentésnek, és most a jövő héten kezdődik a második trialógus. A parlament egyértelmű szabályokat állított fel. Ezek kapcsán azt mondtuk, hogy az antibiotikumokkal való visszaélés összefügg az állattartási körülményekkel is, erre is oda kell figyelnünk Thomas Weitz kollega ezt már elmondta, elég nagy különbségek figyelhetők meg ezen a területen. Az antibiotikum eh, tartalékok eh, felhasználására is oda kell figyelnünk. A trialógus során a tagállamok pontosan ezen két pont kapcsán azt mondják, hogy nem, erre nincs szükség, ez nem kell, de aztán megint jön az az érv, amelyet Aguilera eh, kollega is felsorakoztatott, ugye a versenyképességet fenn kell tartanunk. Azt hiszem, hogy se magunknak, se a társadalomnak nem teszünk szívességet, hogyha a versenyképesség a versenyképességnek ártunk, és rosszabb minőségű termékeket állítunk elő, nem mondhatjuk, hogy olcsóbb húst kell előállítani, és akkor ezáltal elhanyagoljuk ezt a nagyon fontos problémát. Vannak más megoldások is, hogyan csökkenthetjük az antibiotikumok használatát. Kárti úr is definiálta például a metafilaktikus megközelítést az antibiotikumok használata során. Ez azt jelenti, hogy van egy beteg állat, amelyet oda viszek a 30 ezer más állat közé, gyakorlatilag az összes többit akkor kezelhetem antibiotikumokkal. Tehát korlátoznunk kell, és következetesebben kell fellépnünk. Sajnálom, hogy a tagállamok azok, akik mindig meghúzzák a féket, azért mert az ágazatok érdekeit teszik előtérbe, ez nem szabad, hogy megtörténjen. Éppen ezért nekünk, a parlamentnek azt hiszem egyértelműen fel kell mutatnunk, hogy merre kívánunk tartani, és milyen megközelítést szeretnénk. Az a megérzés, az, az érzésem, hogy mi vagyunk az egyetlenek Európában, akik tényleg előbbre tudjuk vinni ezt az ügyet, és politikai súlypontát tudjuk alakítani. A bizottság és a tanács sok tekintetben magunkra hagynak bennünket. Hajbuk képviselő, köszönöm. Igazából nem szeretném megismételni a már elmondottakat. Egnyúr elmondta a lényeget, azt mondta, hogy nagyon sok ember nem élne már, ha nem kapott volna antibiotikumot. És pontosan ezen múlik, ez a lényeg, hogyha a multirezisztens baktériumokkal küzdünk most, akkor ez nem azt jelenti, hogy ugye nem hasznosak már az antibiotikumok, éppen ezért az antibiotikum tartaléknak nagy jelentőség jut, az emberi egészséget az állategészség elé kell helyeznünk, és hogyha ezeket az antibiotikumokat jóvá hagyjuk, engedélyezzük, akkor már ezekről sem beszélhetünk néhány év múlva, ugyanis már ezek sem lesznek. Ezért úgy gondolom, hogy erre is oda kell figyelnünk. Igen, nagyon fontos, hogy ezt is közvetíteni tudjuk, ezt is kommunikálni tudjuk, nem csak a közvélemény felé, hanem a döntéshozók felé is. Dessz úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a tájékoztatást is. Ezt a kérdést nagyon objektíven kell szemlélnünk, mert fontos a tény és vegyük elő a tényeket Németországban, nagyon szigorú szabályok vonatkoznak az állattartásban az antibiotikumok alkalmazására. Nagyon fontosak, szigorúak a szabályok, és az antibiotikumok bevetése 2011 és 15 között gyakorlatilag a felére csökkent. Ez azt jelenti, hogy az, a mezőgazdaság jelentős mértékben hozzájárul ehhez a ö, csökkentéshez. Kühn zöld miniszter létrehozta a kockázatértékelési minisztériumot, és 2012-ben, még a miniszterasszony idejében megállapította az intézet, hogy a multirezisztens baktériumok a kórházakban 5%-ban mezőgazdasági eredetűek, és és nem arról van tehát szó, hogy 100%-ban mezőgazdasági eredetűek lennének, vagy például a sertés tenyésztésben fél évenként 2011 egy óta öt napról egy napra korlátozódott az antibiotikumok használata. Tehát abszolút pozitív fejlemények ezek. Én egy tájgazdaság tulajdonosa vagyok, nap mint nap antibiotikum próbákat hajtunk végre minden egyes nap, és nincsenek is maradékok, maradványok, hogyha valaki hibát követett volna el, és a tejben maradványokat tartunk, akkor ezt nem találunk, azt nem dolgozzuk fel. Tehát teljes mértékben biztosítjuk az emberek egészségét, és nem tartom jónak azt, hogy mindenért a mezőgazdaságot hibáztatjuk, mert a tények másról tanúskodnak. Deveno úr. A bizottságtól. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, first of all, I want to highlight that uh, the Commission welcomes, of course. Szeretném kiemelni, hogy a bizottság üdvözli a parlament munkáját AMR témában, tehát uh, antimikrobiális rezisztencia témában. Ugye tudják, hogy a tavalyi év cselekvési tervében szerepelt ez, a bizottság számára is fontos kérdés, és hát mindannyiunk felelőssége, hogy cselekedjünk, és próbáljuk meg a felhasználást elkerülni, ez nagyon fontos. ha itt a szövegtervezetet nézem, amiről a szakbizottság ma eszmét cserélt, akkor ahhoz egy-két észrevételt szeretnék hozzátenni. Ugye tudják, hogy már megkezdődött a triológus, az állatorvosi készítmények, illetve a, takar, a gyógyszer készítményeket tartalmazó takarmány témájában. A triológusokon pedig lesz lehetőség arra, hogy a véleménytervezetben kiemelt témákat is meg lehessen tárgyalni. Például annak a kérdését, hogy a megelőző céllal használt ilyen antibiotikumokat tiltjuk, a profilaxis, mefilaxis használatát, amelyről szintén szóltak, és a reklámra vonatkozó szabályok szigorításáról is szó eshet, és nem csak a reklám, hanem a kereskedés szabályainak a szigorításáról is. A második észrevétel, amelyel szerettem volna kiegészíteni az elhangzottakat, a következő. A támogatást illetően, amelyet a gazdák kaphatnak vidékfejlesztési politikák alatt a közös agrárpolitika forrásaiból különböző fajta források léteznek. Van befektetési támogatás is, amely talán érdekelheti a gazdákat, akik istállókba szeretnének befektetni, vagy a bio biztonságot javítani a gazdaságban, csökkenteni a betegségek előfordulását, vagy akár az antibiotikumos kezelések számát. Ugyanezeket az eszközöket fel lehet használni tájékoztatásra és képzésre is. hiszen fontos támogatni a gazdákat abban, hogy a tanácsadó szolgáltatásokat vegyék igénybe, amelyeket a tagállamok működtetnek. Tehát ezek gazdálkodói tanácsadó szolgáltatások, és szintén segíthetnék a helyzet megoldását, tehát reagálnánk a szakbizottság által megfogalmazott azon kérésre, hogy több, nagyobb tudatosság és több információ jusson el a gazdákhoz, nagyobb tudatosság legyen körökben a témával kapcsolatban. A bizottság arra is nagyon figyel, hogy az európai álláspontot is megvédjük nemzetközi szinten, AMR témában, és igyekszünk tehát nemzetközi szinten is felhívni erre a figyelmet. Igyekszünk nemzetközi szabályokba és útmutatókba beemelni ezeket a rendelkezéseket. Van már erre vonatkozó kódex, és ha kereskedelmi partnereinkkel tárgyalunk, akkor is odafigyelünk a antimikrobiális ellenállás kérdésére. Igyekszünk partnereinket meggyőzni arról, hogy az antibiotikumok használatát csökkentsék, vagy hogy kövessék Európa lépéseit. Reméljük, hogy a partnereink is hasonló utat járnak majd be. Hát több és kevésbé ennyi volt a mondani valóm. Szeretném megköszönni a szakbizottságnak ezt a hasznos inputot, továbbra is együtt kívánunk működni önökkel hogy küzdeni tudjunk az antimikrobiális rezisztanciát, mert ez egyre erősödik. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének, és akkor visszaadom az előadónknak a szót. Kárti kolléga parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, mindenkinek megköszönöm az észrevételeit. Annyit mondanék, hogy én egyébként a családorvosommal beszélgettem néhány évvel ezelőtt, és azt mondta nekem, hogy Mindenki azt szeretné, hogy, a, hogy mások ne használják az antibiotikumokat, mert majd ha ők rászorulnak, akkor az orvos így nekik felírhatja ezeket. Hát azt hiszem ez a kihívás szerte a világom. És az az igazság, hogy tényleg csökkenteni kell az antibiotikumok felhasználását mindenütt. Ez a véleménytervezet nem hív fel arra, hogy teljesen tiltsuk be az antibiotikumot, egyált, antibiotikumokat, egyáltalán nem erről van szó. Felismerjük, elismerjük ezeknek a fontosságát állatjóléti szempontból is, és közegészségügyi szempontból is, és tudjuk azt, hogy a gazdák továbbra is bizonyos mértékig antibiotikumokat fognak, fognak adni az állatoknak, de azt garantálni kell, hogy csak akkor és annyiban tegyék ezt meg, amennyiben erre szükség van, és amikor erre szükség van. A hármas bekezdésre visszatérnék. A gyógyszerkészítményeket tartalmazó takarmány dossziéért is én felelek, és ez most a triológus szakaszba érkezett, és a hármas bekezdésnek az a célja, hogy nagyon világosan megfogalmazzuk, hogy ez a szakbizottság azon igyekszik, hogy a bevált gyakorlatokat terjesszük el, és azt, hogy a mi hatáskörünket is vegyék figyelembe, természetesen a közegészségügyi megközelítés mellett. Nem akarunk senkit sem ö, arra kényszeríteni, hogy le kelljen húzni a rolót, Ágnyi urat sem, és másokat sem. Hát ö, a ö, bot és ö, cukorka a jó megközelítés, azt hiszem, az állatokat is védeni kell, de az emberek egészségét is védeni kell, a túlságosan sok antibiotikumot fogyaszt, antibiotikumot fogyasztó állatoktól. Várom tehát az árnyékelőadókat és a kollégákat nyugodtan nyújtsák be a módosító indítványaikat, olyan szöveget szeretnék, amely a lehető legszélesebb politikai támogatást kapja innen a bizottságból, hogy aztán ezzel az erős támogatottsággal tudjunk tovább haladni, és be lehessen építeni a mi véleményünket az ENVI, azaz a Környezetvédelmi Szakbizottság jelentésébe. Ahogy nagyon sokan mondják, és megköszönöm mindenkinek a hozzászólását, ez a mi munkánkban az egyik legjelentősebb téma, nagyon sokat segíthetünk, ha jó munkát végzünk, produktívan állunk hozzá. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Abban egyetértünk, hogy nagyobb tájékozottságra van szükség, több információra, és arra, hogy a gazdák képezzék magukat, a termelők, az egész élelmiszerellátási láncban mindenütt jelen legyen ez a tudatosság és az információ. hiszen itt mindenkinek az egészségéről szó van, állatjóléti szempontok és közegészségügyi szempontok merülnek fel. Azt hiszem, egy irányba mutatnak a vélemények. Február 28-a a módosítók benyújtásának határideje. Megköszönöm az előadónak és a bizottságnak is a munkát, a hozzászóló kollégáknak is köszönöm a részvételt és a munkát. Elérkeztünk a koordinátorok ajánlásainak elfogadásához. Mindenki megkapta elektronikus formában ezeket az ajánlásokat. Úgyhogy kérdezem, hogy van-e valakinek ellenvetése, mm, észrevétele, hogyha nincs, akkor úgy látom, hogy ezeket elfogadtuk. Nagyon aktív ülésünk volt ezen a héten, Mm, komoly stratégiai témákat tárgyaltunk, pénzügyi aspektusok, zöldítés, állategészségügy, közegészségügy, és így tovább mindenkinek további jó termékeny hetet kívánok, és kérem, hogy a kérdéseiket, észrevételeiket küldjék el a